Bene. Io penso... Welcome to everybody. Mindenkit üdvözlök. Kérem, foglaljanak helyet. És itt az ideje, hogy elkezdjük a mai ülésünket. Köszönöm Navracsics úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, de hát természetesen majd a vendégeinket külön bemutatom és üdvözlök mindenkit. Olaszul fogom folytatni, hogy aki nem bírja a nyelvet, az most tegye fel a fejhallgatóját, mert az Európai Parlamentben mindenkinek joga van a saját anyanyelvén beszélni, ez, és itt vannak a csodálatos tolmácsaink, akik segítik a munkánkat. Azt hiszem mindenki jobban jár, hogyha tört angolság helyett eh, anyanyelven olaszul folytatom. Possiamo cominciare? Hát akkor kezdjük. Mindenkinek megvan a fülhallgatója? És akkor kezdjük a találkozónkat. Nagyon szerettük volna, hogy sor kerüljön erre. Nagyon fontos ez a mai nap, ugyanis ez a zene nemzetközi napja. Úgyhogy a az európai narratíva kontextusában erről is beszélnünk kell, mert Európa zene nélkül, a zene története nélkül egyszerűen elképzelhetetlen. Rengeteg a zenészünk, a zeneszerzőnk, a művészünk Európában. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a kulturális bizottságban Lokegárd kollega aki évek óta itt van, volt az, aki támogatta itt a Kulturális Bizottságban ezt a témát, úgyhogy szeretettel üdvözlöm. Tehát az ő elképzelése volt az, hogy 2013-ban beindítsa ezt az kísérleti projektet az európai narratíváról, és aztán 2015-16-ban előkészületek is folytak ennek érdekében. Úgyhogy nem igazán azt mondanám, hogy itt most az európai kulturális politikával volt probléma, inkább az a helyzet, hogy Európa számára egy kulturális perspektíva kialakítása volt a cél. Vannak programok, vannak politikák, úgyhogy ennek az Európának tényleg nagy szüksége van arra, hogy perspektívába helyezze az identitást, a pluralitást, a közösségeket, úgyhogy nagy kulturális tervi elképzelésről van szó, és természetesen az új generációkat is érdekli ez, hogy Európa alapító értékei mik voltak, akár identitása, szerepe, sajnálatos módon a szolidaritás miatt is, ennek ugye a mai realitását éljük, de még akkor is, hogyha szimbolikus terminológiákat alkalmazunk, végül is volt egy első nyilatkozat, akik a kreatív, tudományos, kulturális képviselők fogalmazták ezt meg. Tehát ez a nyilatkozat azt állítja, hogy Európa valamilyen lelki állapot, de ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy osszuk meg a kultúrát, a különböző örökségeket egymás között. Ez azt is jelenti, hogy mit is jelent a kultúra az európai szakpolitikákon belül. Mi úgy döntöttünk, hogy egy kísérleti projektet indítunk be, és is biztos úr, akinek köszönjük, hogy eljött hozzánk, el tudja majd mondani, hogy általánosabb kontextusban mit is jelent ez az új generációk számára. Ez számunkra nagyon fontos. Aztán voltak a szociális médiákkal, a, az állampolgárokkal, parlamenti képviselőkkel is eszmecserék, tehát nyilvános konzultációra is sor került. Az új fázis beindítása előtt mik a fő célok? Februárban 2016. februárjában, tehát néhány hónappal ezelőtt indult be ez az új ö, fázis, amikor az Erasmus Plus ö, ö, diákjai, fiataljai ö, is ö, ezzel a stratégiával is foglalkoztak, és egy közösséget hoztak létre. Ezek a fiatalok, akik tényleg az európai kérdésekről folyó vita valós résztvevő is lehetnek. Nem csak az európai fejlődés szemlélői lennének, hanem tényleg résztvevői ennek a folyamatnak. Azt hiszem ebben egyetértünk. Tehát nekünk meg kell értenünk azt, hogy ez a program merre tart, a különböző területeken, és főleg együtt kell, hogy értékeljük ezt az európai narratívát, ezeket a nagy kiemelkedő intellektuális személyiségeket, művészeket, az európai kreativitás, az európai kultúra, az európai kultúrát képviselő örökség képviselői, hiszen ez nagyon fontos. Hát mást nem szeretnék most mondani, kérem önt, hogy számoljon be nekünk erről, és nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Négy nagyon fontos vendégünk is van még, akik majd ketten hozzászólhatnak. Patrick Kovács, Kovács aki a az Európai Fiatal Vállalkozók Szervezetének elnöke, Michael Kleiber, aki Lengyelországot képviseli, a Tudományos Akadémia volt elnökeként, aztán Mihajlovics úr, aki az Európa Nostra képviseletében van is, és Paul Dujardin, akit nagyon jól ismerünk, aki kiváló főigazgatója a brüsszeli szép művészeti központnak, a Bozárnak. Úgyhogy ezen az ülésen még nagyon sok kiemelkedő személyiséggel is találkozhatunk, akik az európai kultúrát képviselik. Úgyhogy akkor így fogunk eljárni. Körülbelül egy óránk van, úgyhogy először 10 percre Navracsics biztos úrnak adom meg a szót, hogy a stratégia új fázisáról, erről az új narratíváról számoljon be nekünk. Lesz egy videó, ezt meg tudjuk nézni. Ezt követően a nagykövetek fognak beszámolni nekünk, vendégeink, és aztán a kollégák, akik szeretnének hozzászólni, kapnak lehetőséget. Parancsoljon, biztos úr! Thank you very much. Good afternoon, honorable members, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, kedves hölgyeim és nagy örömömre szolgál, hogy ma itt lehetek, és hadd mondjak köszönetet Szilvia Kosztának, hogy lehetőséget biztosít erre a közvetlen eszmecserére az új európai narratíva új fázisáról. Úgy gondolom, hogy ez nagyon is megfelelő hely arról, hogy megvitassuk az új európai narratíva második szakaszát, hiszen ennek a kezdeményezésnek a gyökerei ebbe a Kulturális Szakbizottságban nyúlnak vissza. 2013-ban kérték, hogy indítsunk útjára egy projektet, amely közelebb hozná Európát a polgáraihoz, felfrissíteni, megújítani az európai szellemet, és a közös kulturális értékeket megerősíteni, hiszen ezek egyesítenek bennünket határokon átnyúlóan itt Európában. Ezt a kezdeményezést egy kísérleti projekté fejlesztettük, és az európai víziónknak próbáltunk hangot adni ezzel kapcsolatban. Donald Tusk eh, az akkori lengyel miniszterelnök, illetve a német kancellárasszony Angela Merkel, José Manuel Barroso, az egykori bizottság elnök és más ismert személyek vettek részt az akkori eszmecserékben, és így jött létre egy nyilatkozat, amelynek a címe az volt, hogy Európa teste és elméje, és kulturális, kreatív ipar ágazat együtt dolgozva mutatták ezt be 2014-ben. Az európai polgárok szeretnének, szeretnék jobban hallatni hangjukat, és ennek ad nagyobb teret ez a kezdeményezés, amelynek most már a második szakaszába lépünk. 2015-ben indult el az előkészítő intézkedés, és 2016-ban, tehát most már örömömre szolgál, hogy beszámoltok a második felősről. A brüsszeli belső körbeli eszmecserét szeretnénk most már új hallgatóságok felé megnyitni, Európa valamennyi sarkába szeretnénk eljutni, eljutatni ezt az eszmecserét. Szeretném, hogy jobban megértsük, mi az, ami összeköt bennünket, mely értékek azok, amelyekre az európai projekt támaszkodhat. És Európa mai hétköznapi küzdelmein túl kell pillantanunk, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit értünk Európa alatt, mi a közös kultúránk, és mi a jövője ennek a közös kultúrának. Szeretném, hogyha Európa jövőjének legfontosabb érintetjei a fiatalok kerülnének -e eszmecsőre középpontjába. Sokan azt mondják, hogy a fiatalok egyre inkább átat fordítanak a politikának, de én nem ezt tapasztalom. A fiatal generációk igenis nagyon egyértelmű véleménnyel rendelkeznek, és szívesen meg is osztják azt, de új módokat szeretnének találni arra, hogy ezt megtegyék. Sokan úgy érzik, hogy a szakpolitikusok nem feltétlenül az ő érdekeiket képviselik, és muszáj a generációk között ezt a hidat újra felépíteni, és újra kapcsolatot teremteni a fiatal európai polgárokkal. De ehhez kreatívnak kell lennünk, és számukra is jelentőség teljes uh, módokat kell találnunk arra, hogy bevonjuk őket az európai jövőbe. És most új, friss szemszögből kívánjuk megközelíteni ezeket a kérdéseket. 7000 fiatal szemét hívott meg az Európai Parlament idén májusban, és az ő hozzájárulásuk, az ő véleményük mindenképpen ösztönző, inspiratív lehet számunkra, és ez alapján dolgoztuk ki az új európai narratívát, amely több lábon is áll. Első lépésként a kulturális oktatás és ifjúsági terület nagyköveteit hívtuk meg, hogy a szóljanak újonnan képítendő hálózatban végzendő feladataikat ismertessék, és bemutassák az értékes munkájukat, amelyet az új narratíva érdekében eh, folytatnak. Együttműködtünk ifjúsági szervezetekkel, az Európai Ifjúsági Fórummal is, hogy megvizsgálhassuk, mely témákat eh, tartják fontosak a fiatalok. És néhány képviselő, Európa Parlamenti képviselő is um, részt vett a velük folytatott eszmecseréken. Sok ezer iskola és diák szeretne részt venni az új narratíváról szóló eszmecserében. Számos videót kaptunk, amelyekben megosztják a diákok, a fiatalok a gondolataikat az európai sokszínűséggel kapcsolatban. És az európai intézmények különleges helyzetben vannak, akik ott dolgoznak, láthatják, hogyan működik Európa, és az ott dolgozó gyakornokok is nagyon friss, más szemmel e, tekintették meg az ott folyó munkát, és néhány videóban ők is hangot adtak annak, hogy mit is jelent számukra Európa. És nem sokára ezek az újabb kreatív e, kis filmecskék is elérhetővé válnak. Na, jelenleg is nagyon sok kulturális rendezői programot szervezünk. Én ugyanis meg vagy győződve arról, hogy a művészet ereje, inspiráló ereje nagyon jelentős. Európa alapjait mi is képzi, erről és vitákat, eszmecseréket folytatunk. Ezek nagyon kényes eszmecserék, de nem uh, szabad ezekről lemondanunk. Fontos, hogy a fiatalokat bevonjuk, és az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy az ő jövőjüket biztosítsuk, és a legfontosabb hozzájárulások azok, amelyek éppen a fiataloktól érkeznek. Az új európai narratíván dolgozva megtanultuk azt, hogy nagyon fontos, hogy egy új, erős közös európai identitás felé és nem ellenében kell dolgoznunk. Kulturális, ifjúsági és oktatási területen dolgozó hálózatokkal, civil szervezetekkel együtt dolgozunk, ők értékelik a munkáikat, de hogyan lépünk tovább? Jelenleg ötleteket, javaslatokat gyűjtünk, amelyek már a különböző eszmecserék során kikristályosodtak. Ezeket szeretnénk egész az egész kontinensen megosztani, és egy online platformon szeretnénk ezeket megosztani. Itt lehetőséget nyújtunk a fiataloknak, hogy kérdéseket társanak fel, és ezt az eszközt használjuk, hogy majd a vita előre halad. Négy terület kristályosodott ki, mint igazán fontos lehet. Egy, a sokszínűségben és egyesülve a szabad mozgás, klímaváltozás, ezek nagyon fontos témák. 2000 17 elején meg fogjuk nézni, hogy milyen eredményeket sikerül elérni ezeken a területeken, és megpróbáljuk egy egységes formátumba megfogalmazni azt, hogy mi is az új európai narratíva, és reális víziót szeretnénk létrehozni, amely Európa szerte mindenki számára könnyen megérthető lesz, és amely a fiatalokat is arra ösztönzi, hogy részt vegyenek Európa jövőjének építésében. Az új európai narratíva remélhetőleg új lendületet ad a már létező fórumoknak, programoknak, párbeszédnek, mint például az Erasmus Plusnak, vagy a fiatalokkal folytatott strukturált párbeszédnek, az ifjúsági heteknek, konferenciáknak, az Európai Ifjúsági Portálnak és a rendszeres online chat programnak is. És szeretnénk egy millió fiatal gondolatait, ötleteit meghallgatni online vagy offline módon szeretnénk egy új projekt keretében meghallgatni. A mandátumon végéig szeretném ezt is létrehozni. És októberben Kassában találkozunk, és majd az eredményeinket az új ifjúsági portálon is hozzáférhetővé tesszük. A fiatalokkal folytatott párbeszédek a jelenlegi prioritásokra fókuszálnak, de biztos vagyok abban, hogy az új európai narratíva ki fogja bővíteni az eszmecserék témakörét, és inkább hosszú távú, jövőben mutató témákat is érinteni fog. A, a bizottság szeretne a polgárokkal is kapcsolatokat fenntartani, és a parlamentet is eh, arra ösztönözni, hogy fiatalokat vonja be, hogy így indulhasson neki az új választásoknak. Ezért kérem önöket, hogy önök is vegyenek részt a tagállami és az online párbeszédekbe, konzultációkba, hiszen önök is nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy választó körzeteikben előre lendítsék ezt a vitát, és már várom, hogy az előkészítő intézkedés végső fázisában is hozzájáruljanak gondolataikkal, véleményükkel a munkához. És a néhány nagykövetünk véleményét is szeretném, hogyha itt ma közösen meghallgatnánk az új európai narratíva kapcsán. Köszönöm. Köszönjük. Biztos... Nagyon érdekes dolgokat mondott nekünk. Biztos lehet benne, hogy a Kulturális Bizottság nagyon szívesen hozzájárul ahhoz, hogy a programot gazdagítsa, hiszen nagyon érdekes elképzeléseket hallottunk. A nyár után találkozunk. Úgy hiszem, nagyon érdekes lenne hallani nagyköveteink tapasztalatait is. Azt gondoltuk, hogy mindenki olyan öt percben számolhatna be a tapasztalatairól. Elnézést, Ó, elnézést, mondja az elnök asszony, először a videót nézzük meg, és utána jönnek a nagykövetek, parancsoljanak. Akkor egy kicsit kérem, hogy kapcsoljuk le a villanyt.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 Eh, trovo molto interessante questo, molto efficace. Nagyon érdekesnek és hatékonynak tartom ezt a videót. Eh, jó lenne, hogyha minden nyelven rendelkezésre állna, hogy elkerülhessen minden európai országba, és az üzenetet közvetíthesse a fiataloknak Európában. Ez nagyon fontos. Jó, akkor kezdjük a beszámolókat. és Patrik Kovácsnak adom át a szót, aki a Zsön a fiatal vállalkozók szervezetét képviseli Európában. Parancsoljon! We heard so many times that... Annyiszor hallottuk már, hogy a fiatalok a jövő kulcsát jelentik. De hányszor kérdeztük, tettük fel azt a kérdést, hogy ezt a kulcsot melyik lyukba akarják pontosan bedugni, melyik ajtót akarják kinyitni ezzel. Az új narratíva kiváló eszköz lehet arra, hogy erre rájöjjünk. Navracsics úr annyi fiatalt hívott meg Európa minden sarkából, talán így majd tisztábban látunk. Az új narratíván belül az Európai Ifjúsági Fórum segítségével 25 darab ifjúsági konferenciát rendeznek, Tizet már megrendeztek, még 15 jön majd. Az eddigi 10 nagyon sikeres volt, a következő 15 is nagyon fontos lesz. The young people's perspective a fiataloktól azt hallottuk, azt tudtuk meg, hogy kommunikációs problémák vannak. Is understanding and a kommunikáció egymás megértését jelenti. Megértést kér ez a generáció. Az ifjúsági hálózatoknak nagy szerepe lesz, lehet, van, és volt ebben mert ezen ifjúsági hálózatok munkájában nagyon sokan részt vesznek, legyen azok a fiatal vállalkozók szervezete, vagy a politikai ifjúsági szervezetek, vagy akár egy civil szervezet. Nagyon sok aktív fiatal van, aki igenis hallatni akarja a hangját, akinek van mondani valója, de azok is fontosak, azok a fiatalok is fontosak, akik nem vesznek részt, akik nem képviseltetik magukat ezekben a szervezetekben, akik nem aktívak, nem proaktívak. Az ő véleményük is fontos. Ezért örülök annyira annak, hogy ez az új narratíva program online is terjeszkedik, egyre több fiatalt bevonva, akik nincsenek ugyan jelen fizikailag, de online mégis ott vannak. Hogyha meghalljuk a hangjukat, akkor elmondják nekünk, hogy mit szeretnének, mit akarnak. Nagyon konkrét eredményeket is kaphatunk a fiatalok, ahogy azt Navracsics úr is oly helyesen említette, igenis részt akarnak venni ebben az egészben még a szavazati korhatár a, a csökkentésének a gondolata is felmerült, 16 éves kortól szavazhatnának. A migráció kérdése foglalkoztatja a fiatalokat. Spread through social... Több lehetőséget akarnak, és nagyon örülnek annak, hogyha meghallgatják őket, mert kíváncsiak arra, hogy kik azok az ők, Brüsszelben, hiszen a médiában mindig csak azt halljuk, hogy ők Brüsszelben, Na végre megtudhatják, hogy kik is ezek a brüsszeliták, brüsszeliek, kik azok, akik állítólag a fejük fölött döntenek. Azt hiszem, hogy erre ez az új narratíva kiváló platform lehet. De egy olyan Európában szeretnének a ma fiataljai élni, ahol a kudarc kultúráján túléphetünk. A fiatalok egyharmada gondolkozik azon, hogy vállalkozzon, kétharmad ez az arány Ázsiában. Azért nem jelentkeznek az álom munkahelyükre, mert attól félnek, hogy elutasítják a jelentkezésüket. Szívesen tanulnak, szívesen építenek hidakat generációk között és nemzetek között. Of these conference series. Konferencia sorában, első a mai alkalommal is, büszkén és hangosan mondom, a mi generációnk szívesen tanul, szívesen hallgat meg másokat, de talán annak örül a legjobban, hogyha kifejtheti a saját véleményét, és megmutathatja, hogy melyik ajtót akarják kinyitni azzal az állítólagos kulcsal. Nagyon köszönöm. Köszönöm a fiatal vállalkozók nevében a beszámolót, nagyon érdekes volt. Most Mikkel Kleiber következik, Lengyelország Tudományos Akadémiája képviseletében parancsoljon. Let me, let me say at the very beginning that... Hadd kezdjem azzal, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy tagja lehetek ennek a kezdeményezésnek, méghozzá már néhány éve tevékenykedek ebben a kezdeményezésben, és azért is, mert lehetőséget kínál ez arra, hogy a közös Európa szellemiségét segíthetem ennek a, az elterjesztését. Én ebben nagyon hiszek, és úgy gondolom, hogy az Európa többsége is. Mindenképpen osztom kollégám és a biztos által is elmondottakat, most pedig szeretnék néhány pontot megosztani önökkel, amely az én személyes tapasztalatomhoz kapcsolódik. A kollégám is elmondta, és valóban így van, hogy a fiatal generáció az, amelyhez szólnunk kell, amely felé az erőfeszítéseinek irányulnia kell, amely számára Európa jövőjét vonzó módon kell bemutatnunk. Ez, ez a fiatal generáció fog a jövőben Európában élni, és remélhetőleg ebből hasznot is húzni, hogy Európában élhet. Úgy gondolom, hogy a figyelmünk középpontjába ezt kellene, hogy helyezzük. A második észrevételem, és ez is a saját tapasztalatomra támaszkodik, az az, hogy pragmatikusnak, gyakorlatilasnak kell lennünk, amikor Európa jövőjéről beszélünk. Nem annyira idealista, naív módon kell ezt a kérdést megközelítenünk. Rendkívül fontos, és abban az esmecserében, amelyben én is részt vettem, nagyon sok tapasztalatot gyűjthettem, és úgy láttam, hogy nagyon sok érvet idézhetünk, amely Európa jövője mellett szólnak, amelyek pragmatikusak is, és ezeket sokkal jobban fogadják a manapság, a mai összetett világban ezek azok az érvek, amelyek valóban rezonálnak a hallgatóságban. Én egyetemi professzorként az én természetes közekem az a tudományos világ, kutatók és hallgatók azok, akik én kapcsolatban állok nap mint nap. És a kutatás, az oktatás, a felsőoktatás természetesen a kultúra nagyon fontos, alapvető részének tekintem. És ezek a csoportok, kutatók, hallgatók. Úgy gondolom, hogy nagyon vonzó célszemélyek lehetnek, hogyha Európa jövőről szeretnénk beszélni, hiszen a kutatók per definíció nem nemzetközi felfogással bírnak, hiszen nem lehet otthon ülve kutatni, hanem együtt kell működni. És a másik csoport, a hallgatók csoportja. Véleményem szerint, az én meggyőződésem szerint egy olyan csoport, amely leginkább Európa párti. Nagyon sok egyetemen beszéltem hallgatókkal, kontinens szerte az volt az érzésem velük beszélve, hogy egy egységes Európában élünk. A sok csereprogram és más kezdeményezések teszik ezt lehetővé, és így valóban az egyetemi hallgatóság rendkívül nemzetközi. És és nem igen gondolnak arra, hogy ez a jövőben változzon. Már ez létezik, és örülnünk kell annak, hogy, hogy ilyen jól halad előre. És végül az utolsó észrevételem. Ez a csoport, amelyet említettem, vagy ez a két csoport, amelyeket említettem, ezek gyakorlatilag automatikusan Európa párti módon gondolkodnak. De mégis biztatik el őket arra, hogy hallassák a hangjukat. hiszen mi most beengedjük ezeket a hangokat ebbe az eszmecserébe. Csak egy példát mondani. Egy előadást tartottam, vagy próbáltam előadást tartani az új európai narratívét. Salzburgban, Ausztriában 500 ember előtt beszéltem. Egy óriási európai kongresszusról volt szó, és ennek az eredménye az volt, hogy, hogy sikerült egy programot az útjára indítanom, Next Europe névre hallgatott ez a program, amely Európa szerte több száz kutatót tömörít, akik megpróbálnak segíteni abban, hogy megfogalmazzuk azokat a gondolatokat, amelyek az új európai narratíva részét képezhetik majd a jövőben. Tehát különböző csoportokhoz kell fordulnunk, és biztatunk kell arra, hogy legyenek bátrak és hallassák a hangjukat, hiszen nagyon-nagyon sokan meg vannak hogy győződve, hogy nincs más út, mint a közös út. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm ezt a beszámolót, hogy rámutatott erre a két pontra, a két célra, ami nyilván európai jellegű. Nyilván a többi is nagyon tetszene nekünk, ha Európáról hallanánk ezt a hangot. Snezka Kvadrileg Mihálovics a következő, az Európa Nostra főtitkára parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, hogy emlékeztetett minket arra, hogy ma van a zene világnapja. Azt hiszem, hogy Bajszró Placido Domingo elnököm különösen örül annak, hogy ezen a napon az Európai Parlament Kulturális Bizottsága az új európai narratíváról folytat eszmecserét. Ugyanis a cél ezzel az, hogy másképp beszéljünk Európáról, arról, hogy hogyan látjuk Európát. És azt hiszem, ez azzal kezdődött, hogy főleg gazdaságról beszéltünk eleinte, és most helyette inkább, mint kulturális ö, helyszínről beszéljünk. Ez az európai szellem is, hogyha fogalmazhatok így, az európai állampolgárokat, főleg a fiatalokat arra ösztönző, hogy megint beleszeressenek Európába. Az a megtiszteltetés ért, hogy már az első szakaszában is részt vettem ebbe a kezdeményezésbe, és nagyon hálás vagyok, hogy Navracsics biztos úr kollégaimmal együtt ennek a második fázisnak a nagykövetei közé nevezett ki. Azt hiszem, hogy Navracsics biztos úr jól választott, hogy a fiatalokra helyezze a hangsúlyt, mert miután olyan sok mindenkit összegyűjtött a kultúra képviseletében, a kezdeményezés képviseletében sikerült a fiatal szervezeteit, a fiatalok hálózatait is megnyerni magának. Ez pedig tényleg hiányzott az első fázisból, most pedig már kialakult a második részben ez a hálózat. Mint az új narratív nagykövete, az én kívánságom az, hogy remélhetőleg legyen egy harmadik fázis, egy végső fázis, ami aztán egy szintézist hozna, és ahol összehozhatnánk mind azon hálózatokat, személyeket, akik a kultúra világában a tudósokat, az oktatókat, művészeket és, az, és a, a fiatal generációkat hozná össze. Szeretnénk nagyon sok hidat emelni a kiváló kezdeményezéseknek köszönhetően a fiatalok, illetve a kulturális kezdeményezek között. Mivel az Európa Nostra főigazgatója vagyok, szeretném meglagadni, és meg is kell, hogy ragadjam ezt a lehetőséget arra, hogy elmondjam, hogy 2018-ban eh, az Európai Örökség eh, híveként, és köszönet, hogy támogatták mindezt itt a parlament részéről. Kiváló lehetőség lesz az új narratíva további támogatására ami tulajdonképpen új, de ugyanakkor közös örökségünk, történelmünk alapján született. Mert Európa történelméről nem írhatunk új fejezeteket, hogyha nem tudjuk, hogy honnan jövünk és mi a közös bennünk. Úgyhogy remélhetőleg 2017-ben az új európai narratíva majd ezt a hatékony hidat emeli közöttünk, a kulturális és egyéb tevékenységek segítségével. Ez megint csak új narratíva, hogy Európa Európát segítse. Azt hiszem a kulcs szó itt az, hogy megosszuk a dolgokat, hallottuk ezt itt, a fiatalok azt mondják, hogy osszuk meg ezeket a dolgokat, és foglalkozzunk ezzel, ez vonatkozik az örökségre is. Ez nagyon fontos a kulturális örökség e, európai éve vonatkozásában. Visszatérve a zenére. Csak három héttel ezelőtt volt az, hogy a Teatro di ban Madridban Placido Domingóval együtt Navracsis biztos úr ünnepelte ezt a döntést többek között, hogy továbbra is a közös örökségünk segítségével beszélünk Európáról, annak jövőjéről, Európán belül, illetve a világ, világszerte. Ez a nagyon erőteljes üzenet, amit szeretnénk közvetíteni a parlamentnek is, hogy kérem segítsék ezt az utolsó szakaszt, de vegyenek is részt ebben, mert szükségünk van arra, hogy a parlament pénzügyileg is segítse a válkozást, de ön személy szerint is. Hogy esetleg az Európai Parlamentben egy plenáris vita folyjon erről a témáról, hogy minden képviselő csatlakozzon ehhez. Ez az utolsó kapcsolat, amit a kultúra világa, az európai fiatalok és természetesen a, az európai fő döntéshozók között szeretnénk létrehozni. Elnök azt, hogy köszönöm szépen, köszönöm a lelkesedését is uh, Sneszkától. Nyilván nagyon érdekes lenne ezen elgondolkodni, hogy egy kis kulturális lelket leheljünk Európába, az örökség keretén belül is, ami rendkívül fontos lesz 2018-ban is. Most pedig Paul Dujardin a szó, aki a Bozár képviseletében van körünkben, és már a kezdetek kezdetétől fogva támogatta ezt a kezdeményezést. Parancsoljon! Um, for giving me the floor. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt biztos úr! amit kollégám mondott, ahhoz én is hozzáfűznék valamit. Nem az záró fejezet lesz, hanem a végrehajtás a bizottság programjában ez lesz az igazán fontos. Az igazi kérdés az, hogy ezek a viták, amelyeket ma itt lefolytatunk, hogyan válnak az intézmény munka részévé, még az elkövetkezendő hónapokban is, nagy of few of these. vagyunk az új narratívának. A művészek és a tudósok nevében szólnék. Elsősorban ezen projektek nevében szólunk, ezeknek vagyunk mi a szóvivő igazán, vagy nagy követei. Nagyon fontos formátum volt, amiről itt beszéltünk az első stádiumban, az első szakaszban, is. remélhetőleg a művészek és a tudósok a politikusokkal le tudnak ülni beszélni. Ez nagyon fontos módja annak, hogy a narratívát tovább vigyük. Nem szükséges, hogy feltétlenül, de mégis valahogy ezeket a hidakat ki kell építeni. A második ilyen projekt, az egy, az, ami a Bozárban kezdődött, ez tulajdonképpen egy ilyen ö, ö, kísérleti műhely volt, laboratórium, ha úgy tetszik. Megpróbáltuk Which between the artist world Próbálunk a tudósok világa, a tudományvilága, a művészetvilág és az iskolák között hidekat építeni. belga iskolákon keresztül e- diákok ezreit céloztuk meg. Azt is vizsgáltuk, hogy hogy nem csak a tudást, hanem az értékeket is elsajátítják a diákok az iskolában, és ez nagyon fontos eredmény volt az, hogy ez a sok fiatal diák megpróbálta a reményeket valahogy képekre váltani ez lehet a jövő útja, ha hidakat építünk, ahogy azt biztos is említette, a fiatalok, az iskola, az oktatás világ, illetve a tudomány és a művészet világa között. Hogyha ezeket meg tudjuk, ezt meg tudjuk tenni, és a folytonosságot is biztosítjuk a programban, akkor a digitális napirendel kiegészülve ez tényleg igazi lehetőség lenne. Az elkövetkezendő hónapokban ilyen úgymond nagykövetként az osztrákokkal és másokkal is együttműködve az európai szervezetek, ilyen enyő szervezetek tekintetében is nagyon fontos ezeknek a, a kulturális diplomatáknak vagy nagyköveteknek a munkája. A Mogherini asszony is komoly munkát végez ez ügyben. A, az Európa tanács tagországai, tagállama is beszélnek arról, hogy hogyan lehet ezeket az értékeket Európán belül és kívül is érvényesíteni. A szociális dömping, a korrupció is mind-mind megjelenik. Ezek nagyon nehéz témává válnak a parlamentekben. Itt van például a Velencei Filmfesztivál, vagy a Káni, vagy a Be- Berlini Filmfesztivál. Ezek a kérdések, ezek a témák képek, képi formában is megjelennek, hiszen a művészek, a kreatív gondolkodók a narratívát igenis megjelentetik a munkájukban. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm roppant érdekes volt, amit elmondott. Ennek a kezdeményezésnek a legfontosabb szereplőiről van szó. Parancsoljon, még önnek megadom a szót, és aztán a kollégák következnek. Well, you want to take the floor. Parancsoljon. Just uh, one minute. Just... Önnek csak egy percre. Well, thank you very much. Just to add a few words on what's... Köszönöm szépen, csak néhány szóval egészítenem ki az elhangzottakat nagykövet kollégáim nagyon jól beszéltek előtt. Csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ez a hídépítés, amit mi politikusokként művelünk más ágazatokkal, kulturális, tudományos, oktatási rendszerekkel, fiatalokkal próbálunk hidakat építeni. Úgy gondolom, hogy ez kulcsfontosságú a projekt sikere szempontjából. Az alapötlet az volt, hogy egyáltalán létrehozzunk egyfajta hidat. Én már akkor is tartottam által, és nem mondhatom, hogy ezektől a félelmei, hogy ezek a félelmeim mind elosztottak volna. De valóban ez a híd a politikusok és a nem politikusok között, ez rendkívül fontos. Még nagyobb szükségünk van erre, mint valaha. Én emellett szeretnék kiállni, hogy a, az, hogy előrébb tudjunk haladni ebben a folyamatban, ezen az úton kell előrelépnünk, és hogy a biztos úr is mondta, hogy a fiatalokat használjuk egyfajta hitként, a kultúrát, illetve a tudományt tudjuk második, harmadik hitként használni, hogy bizalmat építsünk a polgárok körében az európai projekt felé, hiszen szembe kell néznünk azzal, hogy politikusokként kudarcot vallottunk, és elvesztettük a bizalmunkat, és így tudjuk talán a tudomány, a fiatalság, az ifjúság és a kultúra segítségével talán visszanyerhetjük ezt a bizalmat, és a jövőbeli programokat a hídépítés köré kellene, úgy gondolom, építenünk. Köszönjük szépen. Igen, ez nagyon fontos, de biztos vagyok benne, hogy ez a híd fennmarad, és nagyon eredeti ez az ötlet. Coinvolgere anche la dimensione politica, come diceva prima anche Giordano, perché credo che sia questo poi il dovere che... A politikai dimenzió is rendkívül fontos, mert ezt ugye mindig elmondjuk parlamenti képviselőként, politikusként, hogy néha nehezen jönnek létre ezek az átmenetek. Pedig állandó, kritikus, nyitott dialógusra van szükség a kultúra világával, a kutatókkal, az egyetemek képviselőivel, tehát hogy mindig is jelen legyen az új generáció, és ne feledkezzünk el erről a feladatról, dialógust folytassunk mindenkivel. Most a kollégák következnek. Nem tudom, hogy van, van-e még kollega, aki szeretne szólni, parancsoljon. Za prezentaci tohoto projektu, s kterým se tímto vaším prostřednictvím seznamuji, panu komisaři, ale především také vám, ambasadorům. Köszönöm először is a nagyköveteknek a beszámolót, köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött hozzánk. Ja, Nagyon fontos ez számunkra. Visszatérnék arra, amit Mihály Kleiber mondott, mi szerint a a, a legintegráltabb ilyen csoportok, és akik számára egy, egy közös Európa nélküli világ, ez is ez teljesen elképzelhetetlen. A fiatalok a szabad Európát teljesen természetesnek veszik. Számukra ez a valóság, ebben nőttek fel, semmit nem áldoztak fel érte, éppen ezért nem is értékelik annyira, mint a szüleik vagy a nagyszüleik. A mai fiatalok, a mai diákok nem emelik fel a hangjukat, nem szólalnak meg és fel eléggé, vagy ha megteszik, nem elég hangosan. Ennek köszönhető, hogy jobb és baloldalon is a szélsőségesek egyre inkább e, előre törnek, hiszen ők viszont felemelik a hangukat, kiabálnak hangosan. Úgy érzem, hogy a legfontosabb az, hogy a személyes példával járjanak sokan elől, legyenek olyanok, olyan, olyan hitköznapi hősök, vagy olyan hírességek, olyan kiemelkedő személyiségek, akik a saját személyes példájukkal tudják inspirálni a, a fiatalokat, hogy ne csak a politikusok szóljanak a fiatalokhoz, hanem tényleg olyanok, akiket ők is nagyra értékelnek az oktatásban, a tudományban, vagy az élet más területein. Két nap múlva kerül sor a brit népszavazásra. Meggyőződésem, hogy nem Cameron miniszterelnök szavai fogják meggyőzni a briteket arról, hogy maradjanak az Európai Unióban. Joe Cox személyes áldozata az, ami meggyőző lehet, és ami meggyőzheti az embereket. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megemlítette ezt, mert tegnap a bizottság munkájának megkezdése előtt egy percben megemlékeztünk erre a kolléganőre. Most pedig Libácska kolléganő következik, parancsoljon. Kujen. Az dużym zainteresowaniem. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam a biztos úr szavait, illetve a vendégeink előadásait is nagy figyelemmel követte. Európa jövőről beszélve, az új európai narratíva kialakításáról beszélve fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy, hogy hogyan néznének ki az európai közösség természetes alapjai. Tehát én most a természetes alapokról beszélek. még akkoriban, amikor a vasfüggöny elválasztotta Európa két részét, még akkor is közös kultúráról, közös tudományos életről beszélhettünk. Az együttműködés Európában függetlenül a politikai nehézségektől működött. Most valóban azt a kérdést kell megvizsgálnunk, hogy a kultúra és a tudomány milyen szerepet tud, vagy kell, hogy játszon Európában, és Európa milyen szerepet játszon a kultúra és a tudomány fejlesztésében. Másodszorban egyetértek Navracsics úrral abban, hogy ezeknek a programoknak, az új európai narratívnak a legfontosabb célszemélye a fiatalok kellene, hogy legyenek, hiszen ők fognak nem sokára Európa sorsáról dönteni. De lenne még egy további kérdésem is. Mi történik most tulajdonképpen, melyek a következő lépések? Az oktatásban, az általános iskolában a gyerekek tulajdonképpen Európa pártiak, de aztán a szélsőséges nézeteket is vannak később a hallgatók, vannak radikálisan Európa ellenes diákok is, és vannak továbbra is Európa párti diákok. Én azt gondolom, hogy a véleményük kialakítása attól függ, hogy milyen első tapasztalatokat szereznek például az európai munkaerőpiacsal, vagy milyen információk jutnak el hozzájuk az Európai Unióról. Ezért szeretném, hogyha új narratívát szeretnénk kialakítani Európa számára, akkor olyan európai programokat állítsunk fel, amelyek összekötik a polgárokat, és nem megosztják az európai polgársokat. Ez azt jelenti, hogy valamennyi társadalmi csoport ugyanolyan mértékben versen részt ezekben. Mindenféle kritériumoktól mentesen egy forma hozzáférés kell biztosítani. Mondanék egy példát. Amikor az Erasmusról esett szó, akkor azt mondtuk, hogy, hogy a társadalmiak hátrányos helyzetű csoportokat túl kevéssé vették figyelembe a e program kialakítása során. Aztán ott a Horizont 2020. Biztos úr. Lengyelország hihetetlen intellektuális potenciállal bír, de a kompetenciák valódi kihasználása, a, a végrehajtás ezeknek a programoknak nem működik. Aztán ott a Juncker terv. Nézzük meg, hogy a Juncker program keretén belül hogyan működik a végrehajtás. Még az úgynevezett eh, régi Európában sincs van túl sok program, de az új, a keleti részeken még kevesebb program van. Örülök ezeknek, de azért az alapokról eh, se feledkezünk meg, és fontos, hogy a programok összekössenek bennünket. Köszönöm, köszönöm ezt a szenvedélyes hozzászólást, ez nagyon fontos. Most ki, kollega következik, parancsoljon. Przewodnicząca, komisarzu, uczestnicz... Köszönöm elnök asszony, biztos úr. Évek óta sok hasonló vitában veszek részt. Arról beszélünk, hogy mi Európa, hogyan definiáljuk Európát, hogyan képzeljük el Európa jövőjét. És az évek során egyre pessimistábbá válok. Attól tartok, hogy messze nem olyan fantasztikusan alakul Európa, mint ahogy azt gondoltuk mindannyian egyetértünk, Európának egy, egy új teljesen új Európára van szükség, egy új narratívát kell találni, ebben is egyetértünk, de De azt láthatjuk, hogy milyen óriásiak kezügyben is a véleménykülönbségek. Igen, a fiatalokhoz kell fordulnunk. A fiatalokat kell megcéloznunk. Igen, persze, őket kell megcéloznunk egy feltétel, azzal a feltétellel, hogy az idősekről ezzel párhuzamosan nem feledkeznünk meg. Európában nem, nem szabad elfeledkezni arról, hogy Európát az különbözteti meg sok, a világ sok más részétől, hogy mi nem feledkezünk meg az idősekről, a nyugdíjasokról. Ebben egyébként hasonlítunk, hasonlítunk Japánra. Brexit lesz, vagy nem lesz, ettől függetlenül láthatjuk, hogy tulajdonképpen egy fiatal, nagyon aktív képviselő halála lehet az, ami megfordítja a népszavazás kimenetelét. Ez egy tragikus esemény volt egyébként. Az üzenetnek azonban egyértelműnek kell lennie, fel kell lépnünk annak érdekében, hogy megőrizzük a sajátosságainkat, a hagyományainkat,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 rengeteg művészt említhetnénk, náluk ékesebben, ékes szóban senki sem tudná kommunikálni azt, hogy mi is Európa, de éppen ezért fontos az, hogy a kulturális területen továbbra is ebbe, ebbe a területbe is fektessünk be pénzeket. Úgy érzem, hogy az európai politikában, mintha a kultúra és az oktatás háttérbe szorulna, azt hiszem, hogy ez egy olyan tendencia, amely ellen fel kell lépni. Condivido totalmente quest'ultimo giudizio. Tökéletesen egyetértek ezzel az utolsó gondolattal. Ez hiszen mindannyian, ami a jövő éveket illeti, a kultúrára kapcsolatos problémákat illetnek. Kimenez Barbát kollega következik, parancsoljon. Estimados colegas, estimado comisario, estimados compañeros. Nagyra becsült kollégák, nagyra becsült biztos úr, köszönöm kedves képviselőtársak, akik ma eljöttek erre az eszmecserére. Szeretnék is először köszönetet mondani azért, hogy így elkötelezték magat a projekt mellett. Rendkívül fontos ez, különösen mai időkben. Az európai polgárok különböző tagállamokban egészen másképp látják Európát, de a negatív vélemények egyre inkább elterjednek, és fontos, hogy a negatív szkepszis ellen valamiféle új narratívát tudjunk biztosítani, és fontos, hogy ez az új narratíva olyan alapokra épüljön, amelyekkel mindenki azonosulni tud. Számomra három elv nagyon fontos e tekintetből. Először is, hogy az európai jövő még alakítható nincs eldöntve, ahogy a bizottság elnöke is elmondta, mi kezünkben van. Rajtunk múlik, hogy jövőt biztosítjuk -e Európa számára, vagy pedig, hogy elpusztítjuk azt. Akarat, szándék és intelligencia kell ahhoz, hogy egy jóléti Európát fent tudjuk tartani. Zsamboni arról beszélt, hogy nem csak államok és népek egyesülését kell, hogy Európa jelentse, hanem a polgárok egyesülését is. És Európát az egyedi, individuális szabadságjogokra, polgári jogokra kell építenünk. És a harmadik pillér pedig az, hogy lássuk, Európa több a közös gazdaságnál, a közös kultúra, a közös értékek azok, amelyek összekötnek bennünket. A polgárok számára nem csak a gazdasági ösztönzők fontosak. Sokszor halljuk ezt, de ez nem így van. Itt az alapértékeinkről van szó. Egy igazi közösség személyiségét kell itt felépítenünk az új narratíva kapcsán. Európa a polgárok számára fontos projekt, és úgy gondolom, hogy ebbe a programba is belepasszol, és egymás segítheti. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollega, Bilde kollega következik. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Biztos úr, hölgyeim és uraim, nyilván nagyon örülök, hogy a bizottság minden intézkedést meghoz, hogy azt a hidat át emelje, amely pillanatnyilag a fiatalok és az Európai Unió között van. A fiatalok 27%-a szavazott az utolsó európai parlamenti választásokon, a 18 éves korosztályban, ez 1979 eh, óta legalacsonyabb részvételi arány. De hát óriási a munkanélküliség, az EU-ban 20%-os, az eurózónában 22. Már önmagukban elegendő, hogy megmagyarázzuk a nagy szakadékot, ami tátong az EU és az állampolgárok között. Az Európa Bizottság jobban tiszteletbe tartaná talán az emberek akaratát, akkor jobban is egyeztethetne velük. Óvatosan kell eljárnunk, ami az előkészítő intézkedést illeti, az új narratívát illetően. Szeretném, hogyha az EU támogatna a vitát, a videókat, a pozitív üzeneteket az EU-ról, nem tudom, hogy a költségekről hallhatnánk-e, és egyáltalán, hogy ez az új narratíva hogyan kerül majd finanszírozásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Feráján kolléganő. Én Nagyon örülök, hogy sok új ötlet születik azzal kapcsolatban, hogyan lehet Európát az új, a fiatal generációhoz közelebb hozni, illetve a polgárokhoz közelebb vinni. De a viták során újra és újra felmerül bennem, hogy mivel tudjuk elérni a széles tömeget, a fiatalok valódi tömegét, a lakosság tömegét, videókkal, brossúrákkal, új narratívákkal? Vagy egész egyszerűen közebb kell lépnünk az emberekhez, a döntéseinkkel, azzal, amit mi csinálunk, teszünk, abban lenne talán jó, ha bevonnánk a lakosságot. Ezt elérhetjük új technológiák génybevételével, de úgy gondolom, hogy a programokon keresztül sok mindent elérhetünk. Az, azon programok segítségével, amelyek már aktuálisan működnek, de nem eléggé használjuk ki azokat. A már meglévő rendszerek, az oktatási rendszerek és így tovább bevonhatók lennének Kérdés, hogy valamennyi tagállamban valódi információk állnak-e rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az EU hogyan működik. Valóban ez megjelenik az iskolákban, a tantervekben? És van-e egyáltalán e, érdeklődés az iránt, hogy megtanítsák a fiataloknak, a gyerekeknek azt, hogy hogyan működik ez. Vagy nem inkább arra van szó, hogy sokkal később találkoznak az Európai Unióval a fiatalok és az Európa Polgáraknak című programok, program esetében is ez volt a legnagyobb félelmem, hogy, hogy nem jó ezt csökkenteni a forrásokat arra, hogy eljutassuk az információkat a diákokhoz. Ott a Leonardo, az Erasmus, vagy a mai Erasmus Plus program nem biztos, hogy elégséges, hanem az Európa Polgárokért című program is úgy gondolom, hogy jó táptalaja lehetne annak, hogy eljutassuk az információkat, és tapasztalhatóvá tegyük azt, hogy mit is jelent Európa azt, hogy eh, közösen élünk két. Úgy mondom, nagyon sok nacionalista tendencia vagy trend, amelyet nagyon sok európai országban tapasztalhatunk, eh, részben azon alapulnak, hogy a polgárok elfelelkeztek arra, hogy Európa miről is szól, miért is van erre szükségünk. A béke már magától értető a határon átnyúló együttműködés is automatikussá vált. Már nem is emlékeznek arra a polgárok, hogy hogyan is volt ez korábban, amikor mindez nem volt lehetséges, amikor a határok még nem voltak nyitottak. És úgy gondolom, hogy fontos, hogy itt tegyünk valamit azért, hogy ezt az Európát ne veszítsük el. Az Európa alapját képező ötleteket, elveket, gondolatokat kell újra felfrissíteni, és egy új narratívát is ki kell találnunk, de nem mondhatjuk azt, hogy a régi gondolatokra, a régi alapokra nincs szükség, hanem csak az új narratíva a, a recept, hanem azokat a régi alapokat is fel kell frissíteni, amelyeket újra használtunk, csak más módszerekkel kell. Igen, lehetnek új gondolatok, de úgy gondolom, hogy a már létező rendszerekhez kell ezeknek kapcsolódniuk, strukturálisan be kell kapcsolni ezeket, ahhoz, hogy fenntartható legyen a fejlődés. Köszönöm szépen, Malinov kollega, parancsoljon, de kérem nagyon röviden. Floor in this discussion. Mondhatni, már udvariatlan, hogy én is magamhoz ragadom a szót ebben az eszmecserében, de azt gondolom, hogy jól lenne elkerülni a következő csapdát. Úgy gondolom, hogy az európai erők ugye azt mondják, hogy szeretjük Európát, szeretjük az európai kultúrát, de nem szeretjük az Európai Uniót. Ezt mondják az EU ellenes uh, erők, és mindig tehetetlenül álltunk ezen érvekkel szemben. De az Európai Uniónak a különlegessége az, különösen akkor, amikor erről fiataloknak beszélek, és a fiatalok, és így értem ezt, hogy ez valóban a jogok, a szabadság és a lehetőségek hazája az Európai Unió. És a lehetőségek, a jogok és a szabadság az, ami lehetővé teszik azt, hogy akár a gazdaságban vagy a kultúrában megvalósuljon ez a közös Európa. Én a saját tapasztalat alapján azt mondhatom, mert magam is több évig foglalkoztam ezzel, az az, hogy a fiatalokat a leginkább úgy tudjuk meggyőzni, hogyha a szabadságokról, szabadságjogokról és az egyéb jogokról beszélünk. A kultúra sokszor még nem érdekli őket, talán majd, ha idősebbek lesznek. De amit megértenek, vagy jó lenne, ha megértenek, az az, hogy az Európai Unió egy egyedi politikai létesítmény, amely különleges jókat biztosít, és ebből kiindulva lehet igazán élvezni aztán az európai örökséget, az európai kultúrát, az európai gazdasági, üzleti lehetőségeket. Köszönöm szépen. Akszor. Köszönöm, Voxel kollega. Szépen. Részben csatlakoznék az előttem szólóakhoz, és én is egyetértek azzal, hogy nagyon fontos a kommunikáció, a párbeszéd a fiatalokkal. Fontos, hogy meghallgassuk őket, de a velük való beszélgetések során Nekem az a tapasztalatom, hogy ők azt is szeretik, hogyha látják megvalósulni az ötleteiket, a terveiket, nem csak beszéljenek nekünk, és mi pedig meghallgatjuk őket, de hogy valóban legyen eredménye is ennek a párbeszédnek. Nagyon örülök ennek az új narratíva projektnek, és kapcsolódva valamilyen szinten az, előtt, az előttem szóló kollégákhoz, én azt mondanám, hogy Európának vonzónak kell lennie. És ez két dolog miatt, vagy két eszközzel valósítható meg. Egyrészt a kommunikáció, a, az ima, Európa imázsának a javítása, és mindemellett nem elég beszélni róla, Európa imázsáról, hanem ezt, e, ezért tenni is kell, hogy javuljon. Ha arra gondolunk, hogy a 20. század elején Európ, Amerikának ugye az volt a híre, hogy ez a lehetőségek hazája, mindenki oda vágyott, valami ilyesmit kellene nekünk megvalósítani most Európával, hogy vonzó legyen, hogy presztízses legyen, hogy valóban egy egységes európai oktatási tér legyen, a diplomákat kölcsönösen ismerjük el, a képességeket, a munkalehetőségek mindenki számára valamelyest egyenlően hozzáférhetőek legyenek, és akkor szerintem a konkrét tettekkel és az imázs javításával megvalósíthatjuk azt, hogy, hogy egy pozitív jövőkép lesz a fiatalokban is. Köszönöm. Grazie. Ultimo intervento, che mi ha promesso che sarà brevissimo. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólón következik, nagyon röviden. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tényleg rövid leszek. Azért kértem szót, mert kollégám olyas valamit mondott, ami szerintem nagyon érdekes. A euroszkeptikus tábor megtalálja maga érveit, méghozzá azért, mert mi kliséket hozunk létre, ezeket kommunikáljuk, Nem szabad persze ezeket az embereket elítélni, nem feltétlenül Európa ellenesek. Az európai projekt nem liberális, nem konzervatív, nem jobboldali, nem baloldali projekt igazi európai projekt, erről ismerszik meg. Benti vagyok, Dario. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Most uh, mielőtt visszaadnám a szót a biztos úrnak, azt szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon fontos az a szó, uh, amit sokan uh, emlegettek, amikor hozzászóltak, a híd szó. Tehát, hogy uh, a kultúra és Európa között uh, hidakat emeljünk, ne pedig falakat, már ez is egy olyan szimbólum, egy olyan kép, ami a kultúra perspektívájából az új európai narratíva miatt rendkívül fontos szerepet kapott. Két szintről van itt szó tehát. Egy metapolitikai szintről, és ami nyilván egy újfajta narratívához vezet, ami kialakul bizonyos terekben, helyeken, kulturális környezetben Európa természetéről. De természetesen, és persze meg kell erősítenünk is ezeket a kapcsolatokat programokkal, amelyek már a struktúrákon belül létre jöttek, hogy új európai állampolgárságot hozzunk létre, hogy minden összeálljon az oktatási, kulturális ö, törekvések láthatóbbak legyenek, és ö, egy úgynevezett keretet hozzunk létre. Úgy tűnik számomra, hogy az is nagyon fontos, hogy a parlament részt vegyen ebben, mi teljes mértékben eh, állunk rendelkezésre az ilyen új ö, utak keresésére, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a narratíva új fázisa, a hidak építése az új generációkkal megtörténjen. Beszéltek erről sokan a kollégák közül. Ma az egész világnak el kell mesélnünk, hogy miről is szól Európa, nem csak az európai állampolgároknak, hogy az értékeink nyilván hihetőek, a szolidaritásra, a szabadságra gondolok többek között, és nyilván szükség van erre az identitásra, enélkül ez létre se jöhetne. Nagyon fontos hogy a kulturális téren is biztosunk együttműködjön velünk a parlamenttel, Mogherini asszony, Navracsics biztos úr is segítettek abban, hogy közelítsünk egymáshoz, hogy létrejöjjön ez az új narratíva, de ennek az európai kapcsolatnak legyen tartalma is nemzetközi szinten a harmadik országokkal együtt. Ez a nagy kihívás, mert tudjuk, hogy nem csak az európai állampolgárokról van szó, hanem azokról is, akik itt élnek ezen a kontinensen. És hát annyi mindent tehetünk ennek érdekében, pozitív irányban, hogy más hidakat is építhessünk, amelyek megszakadtak. Köszönöm ezzel, biztos úr, a szó. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Először is hagyd mondjak köszönetet a kérdéseket és észrevételeket, amelyek nagyon hasznosnak bizonyultak, illetve hasznosnak bizonyulnak majd a jövőbeli munkák során, amikor is kifejlesztjük majd az új európai narratíva elgondolásait a következő hónapok során fogunk ezzel foglalkozni. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a Horizon 2020-nak és az egyéb programok milyen politikai kérdéseket vetnek fel, és mindent megteszünk azért, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, majd biztos kollégámmal eh, tudom, hogy a Horizon 20 20-as eh, program például a közép-európai tudósok csereprogramjait kicsit mostan kezeli, de eh, próbáljuk az EFSI szerepét is promotálni az oktatás területén, és megpróbálunk előrelépést elérni ezen a területen is, de most hogy fókuszáljak a, az új narratíva kulcsfontosságú pontjaira. Az utolsó korcsoport, amelyet szeretnék elfelteni, az az idősek csapatja. Ők róluk szeretik a legkevésbé megfelelkezni, hiszen én is hozzájuk tartozok lassan. És hogyha ki kell választanunk az igencsak összetett európai jövő témái közül, akkor, akkor azért nehéz dolgunk van, hogy mit is kezeljünk prioritásként, és miről feledkezzünk meg, de egyetértek azzal, hogy nincs jövőnk a generáció közötti szolidaritás nélkül, anélkül, hogy hidakat építenénk a különböző társadalmi csoportok között. De hogyha megnézzük például csak az eheti fejleményeket, az olaszországi helyhatósági választásokat, a horvátországi választásokat, spanyolországi politikai eseményeket, illetve az Egyesült Királyságbeli népszavazást, hát ezek pontosan a jelei annak a bizalmatlanságnak, amely a politikai közösség felé irányul. A polgárok és a politikai elit között szakadék tágtunk, és sajnos a polgárok között is, az egyes társadalmi csoportok között is komoly szakadékok vannak. Ez a, a, a jelenlegi európai társadalom valóban széttöredezik, izoláltá válnak az egyének, elidegenednek egymástól a csoportok, és éppen ezért nagyon erős közösségekre van szükségünk, erre, ezekre a közösségekre tudjuk Európát felépíteni. A fiatalok egy ilyen lehetséges csoportot képeznek, lehet, hogy ők is földrajzilag vagy szakmai szempontból nagyon sokfélék, de mégis csak egy csoport, egy közösség. És a különböző kommunikációs technológiák, a különböző nyelvhasználat, hiszen a fiataloknak is megvannak a közös kifejezésmódjaik, de vannak azért közös hősei, közös hivatkozási alapok is vannak, és hogyha meg, megpróbáljuk megérteni őket, akkor talán lehetséges, hogy Európa problémáira is megoldást talál. Én azt gondolom, hogy az új európai narratíva lehet, hogy egy eszköze lehet ennek a megoldásnak, lehet, hogy közelebb jutunk a megoldáshoz. Én nem vagyok azért annyira optimista, hogy Európa számára most feltaláltuk a spanyol viaszt, és mindent meg tudunk oldani, hiszen minden folyamatosan változásban van. De az új európai narratíva mégis egy jó platformot kínál arra, hogy eszmecserét folytassunk a fiatal generációval, és hogy megpróbáljuk megérteni őket. Úgy gondolom, ez az első fázis. Először közös alapokat kell létrehozni, közös nyelvet kell beszélnünk, egy, egy közös keretrendszert kell létrehoznunk, hogy ugyanarról beszéljünk. Mert jelenleg úgy gondolom, itt még nagyon eltérnek a vélemények arra vonatkozóan, hogy milyen helyzetben van az Európai Unió, a válság az inkább politikai, gazdasági vagy szociális jellegű, melyek az okai, ennek a válságnak, amely lehet egy identitásbeli válság is, attól függően, hogy honnan közelítjük meg. De egy széles körű eszmecsele, széles körű konzultáció talán lehetővé teszi azt, hogy azonosítsuk azokat a pontokat, ahol konszenzus tudunk elérni, illetve azokat a pontokat, ahol eltérnek a vélemények, hiszen ezek a pontok ugyanolyan fontosak, mint a közös nevezők Úgy gondolom, hogy ezt elérjük, akkor ez már jó alapot biztosítat ahhoz, hogy közös jövőt építsünk. És az új európai naravitának pontosan ez a szerepe, hogy összegyűjtsük a fiatalok, az ifjúság képviselőjét, és, és rákényszerítsük magunkat arra, hogy megértsük az ő problémáikat. Ez egy igen csak sajátos generáció, munkanélküli generációra beszélünk ugyanakkor egy olyan generációról is beszélünk, amely elkötelezett Európa iránt. Hogyha megnézzük a politikai preferenciákat, az Egyesült Királyságban, például most a kampány során felmért eredményeket, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy minél fiatalabbakat kérdeztek, annál inkább mutatkoztak a megkérdezettek elkötelezettnek Európa mellett. És hát még nagyon sok lehetőségünk van, amelyeket eddig elszalasztottunk, hogy mobilizáljuk a fiatalokat Európa mellett. Természetesen elő fel kell térképeznünk a lehetőségeket és a kockázatokat, de egyelőre nagyon szépen köszönöm a konzultációt, az észrevételeket, köszönöm a nagyköveteknek, hogy eljöttek, jöttek és beszámoltak a tapasztalataikról. Köszönjük szépen! Köszönjük mi is, biztos úr, és köszönet illeti a kedves nagykövetőket is, és, és azt gondolom, például a különböző televíziós és más műsor sugárzók is talán szövetségre léphetnek velünk, hiszen a fiatalokat ők nem mindig érik el. Nemrégiben egy olasz programigazgatóval beszéltem, és ő azt mondta, hogy szeretnék, hogyha Európát is jobban meg tudnák jeleníteni, talán együttműködnek a műsorszolgáltatók is a jövőben ezzel a narratívával. Köszönjük szépen biztos úrnak és a kollégáknak. Hamarosan folytatjuk a munkát, csak egy percet kérek, hogy elbúcsúzhassak a vendégeinktől. Allora, oggi abbiamo ora una importante... Ma nagyon fontos kezdeményezést kell még megbeszélnünk, ezt nagyon szerettük volna, és ülésünk utolsó részét a sportnak szenteljük. Ezt a témát ki kell terjesztenünk, megbeszélnünk, melyek azok a területek, amelyeken még fontosabb javaslatokat kell készítenünk. Tudjuk, hogy mi történik? Elnézést, mi történik? Első eszmecsere következik a sportról. Takula kollega a felelős előadójának a témának a sportpolitika integrált megközelítése, a jó kormányzás, megközelíthetőség, hozzáférhetőség, integritás. Szeptemberben a Sport Európai Hete alkalmával fogunk már egy picit róla beszélni. Elnézést, egy kis csöndet szeretnék. Éva, elnézést. Tehát amikor integritásról beszélünk, ez nagyon fontos, annak tükrében, ami történik. Az orosz csapat kizárása miatt is az atlétikai világban a doping miatt. Ez a nemzetközi egyezmények hatáskörébe tartozik, akár csak az egyetemes sporttevékenységek hozzáférhetőség, ez egy másik terület. panel, Szeretném először is meghívottainkat, szakértőinket bemutatni, akik Takola kollega bevezetőjét követően hozzászólnak majd, és természetesen az árnyékjelentés készítők is lehetőséget kapnak. Először is Alexandr Hastings, aki a tanács munkacsoportjának vezetője volt a sport témájában. Az Európai Sporthét képezett, képviseltében Tapio Korjus, Finn, és Yves Lostek, aki az Európai Bizottságot képviseli, illetve Darren Bailey. Tehát először Takola képviselnek adom meg a lehetőséget, hogy röviden vezesse be a témát, aztán folytatjuk a további hozzászólókkal. Parancsoljon! So, I will... Köszönöm szépen, elnök asszony! Megpróbálom ezt eh, finnül úgy, hogy aki nem ért finnül, az most tegye fel a fejhallgatóját. Työs, työssä tässä koulutus- ja kulttuurivaliokunnassa nähdä Kedves kollégák. Euroopan unionin urheilupolitiikan kehityksen urheilun valkoista kirjasta. 11 éve ülök itt a kultúra kisebb megszakítással a kulturális ügyi szakbizottságban, és láttam némi változásokat e téren. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megkaphattam ezt a témát. 2016 nagyon fontos év, a foci EB, a, a, az olimpiai éve, tehát jó az időzítés. A tömegsport, a sportpolitika talán legfontosabb eleme, óriási hatással van ugyanis a közegészségügyi, népegészségügyi helyzetre. A negyedik legfontosabb halálok a mozgás hiány a világban. Éppen ezért fontos, hogy az európai sportpolitika megújuljon. Az integritás, a, az akadálymentesítés és az ezekkel összefüggő kérések talán a legfontosabbak. Egy piramis szerű struktúrát kell elképzelni a sportban. A sportpolitika végrehajtása nem könnyű, a sportban is vannak bőven botrányok, nagyon sokan rossz példát mutatnak a tömegeknek, a fiataloknak. Úgy érzem, hogy átláthatóságra, világos döntéshozatalra van szükség, az integritás, a felthetetlenség kell, hogy megvalósuljon. Ehhez egyértelmű egyértelmű kritériumokra van szükség, illetve a finanszírozási kérdések tisztázására. A tömegsport, illetve az alulról fölfele szerveződő kezdeményezések ezügyben is nagyon fontosak. Az integritás, a feltetetlenség nagyon fontos az, hogy például elharapóztak az erőszakos cselekmények azt mutatják, hogy a rasszizmus és erőszak vagy szélsőségesség tekintetében zéró tolerancia elvet kell bevizetnünk. A doppingolás is egyre égető probléma, ezzel is valamit kezdenünk kell, keményen kell felépnünk bármiféle manipulációval szemben, már csak azért is, mert ez csalás, nem más, mint csalás. A sportpolitikának tehát ezek az alapvető ö, ö, alapelvei. Itt az Európai Unióban például a fogyatékkal élők teljes életét úgy tudjuk garantálni, hogyha sportterületén is biztosítjuk az integrációjukat. Európát egy válság rázta meg, amiből még nem sikerült teljesen kilábalnunk. Úgy érzem, hogy a sportnak nagyon fontos szerepet szánhatunk például a menekült válság kapcsán is, hiszen a sportnál jobb integratív integrációs megközelítést nehezen tudnék elképzelni. Arról nem is beszélve, hogy hogyan lehet a sportból karriert építeni, a kettős karrier, párhuzamos karriert, az Erasmus Plus program komoly lehetőséget kínál ez ügyben, főként például az edzők számára. Majd visszatérek még erre, visszatérhetünk még ezekre a kérdésekre, mint most pedig várom a kollégák kérdéseit, felvetéseit. It's okay. Um, so the, the microphone is already gone. Allora, first, first presentation, then our colleague, sorry. Okay? And ah, so, first uh, intervention by Alexander Hastings. Akkor először Alexander Hastings következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm képviselő, köszönöm a meghívást, hogy itt beszéltek az az integrált sportpolitikai megközelítéssel kapcsolatban megoszthatom 5-7 percben az mert Ez igencsak komoly kihívás jelent számomra. Én megpróbálom azt most előadni, amit az elmúlt éjszaka írtam, és itt három különböző témára szeretnék kitérni. Az integritás, integráció, a jó kormányzás és a hozzáférhetőség és most az anyanyelvemen fogom folytatni franciául. Difficulté pour... Nos, nem volt nagyon nehéz a mai hozzászólásomat előkészíteni. Gyakorlatilag csak a tévét kellett néznem az elmúlt hónapok során, a korrupciós esetek, amelyek a Nemzetközi Szövetség vezetőit érintették, rámutattak arra, hogy a korrupció most is, vagy korábban is a vezetés módszere volt, doping esetek, amelyek korrupciós esetekhez kapcsolódtak néha, vagy manipulációhoz a sporteseményeken, erről is volt szó, az erőszak, amelyet a drukkolók képviseltek, a doping, a bunda elleni harc együttműködést kíván hogy információt cserélhessenek az állami hatóságok, a magánszervek, a sportszervezetek, és nagy szükség van arra, hogy az ember az erőszak, a bunda és a doping ellen felvegyük a harcot. A sportesemények nél is felmerül a gyanúja a korrupciónak, az átláthatóság, az emberi jogok tartása, az alap értékek Európában nagyon fontosak, az eseménye, a sporteseményeken is. Ide tartozik a, a nők, a homoszexuálisok, a gyermekek foglalkoztatottsága, stb. stb. és az ő jogaik. Hozzáférhetőség. Ez se volt nehéz, Egyszerűen csak követnem kellett a televízióban az eseményeket és a nemzetközi foci meccseket nézni. Néhány évvel ezelőtt, kb. 20 éve egészen másképp nézett ki a helyzet. Most már szinte a legtöbb esetben eléri a nemzeti válogatottakat is. Ezek a volt menekültek hozzájárhatnak ahhoz, hogy a menekültekkel kapcsolatban hogyan alakul ki a közvélemény, és hogy rámutasson arra, hogy a sport nagyon fontos vektora lehet a szociális eseményeknek. Azon túl, amit a közelmúltban a tévében láttam, ott van a jó kormányzás, integritás, amit meg kell említeni. Ott van az európai modell a sport terén, amit hát nagyban különböző panaszok kerülnek meg, ott van a korcsolya, a kosárlabda területe, ugye a gyors korcsolyázás esete például, illetve hogy zárt ligája legyen a kosárlabdának, hogy eltűnjön a támogatás az európai rendszerből, de ugyanakkor a pénzügyi szolidaritás az amatőr és a profi sportok között is nagyon fontos. Aztán láthatják azt is, ami a harmadik tulajdont jelenti a különböző sportolók vonatkozásában, ez a méltóságukat is érinti, aztán az önkéntességnek az eltűnése, ami, a, ami nagyon fontos lenne, a nemzeti válogatottak védelme, ez is egy olyan terület, amiről beszélni kéne. Aztán a jó kormányzásnál arra is gondoltam, hogy a sportszövetségeknek egyre nagyobb elvárásai vannak azzal kapcsolatban, hogy szervezhessenek ilyen sporteseményeket, hogy minél nagyobb stadiumok legyenek, minél több legyen a technikai berendezés, és hogy gazdasági modellek alapján szervezzék ezeket. Úgyhogy végül is, ha jól megnézzük, a profikat privatizálják a szervezők, és a közhatalom viseli a pénzügyi terheket. Hozzáférhetőség. És mindjárt befejezem. De mielőtt még erről beszélnénk, esetleg a pénzügyi támogatásról beszélnék, a klubok, a szövetségek, az infrastruktúrák, a doping elleni harc, egyéb területek vonatkozásában új finanszírozási módokra van szükség, hiszen egyre kisebb a finanszírozási lehetőségek az államok részéről. Ez a nemzetközi szövetségre is vonatkozik, és a szponzorokra is. Aztán szerintem a finanszírozás és a jó vezetés integritás vonatkozásában a klubok pénzügyi egyensúlya is kiemelendő. Nem véletlen talán, hogy a legjobb befektető, a legjobb finanszírozó nyeri meg a bajnokságokat. Hozzáférhetőség. Két fajtáját különböztettem ennek meg az egyik az úgynevezett személyi hozzáférhetőség a sporthoz, illetve ennek szervezéséhez. Itt sokan vannak, benne vannak a nők is, a leszbikusok, homoszexuálisok, az ő idősebbek, a börtönben ülők és a menekültek is, akár csak a fogyatékkal élők. Nyilván a lányok kevesebbet vesznek részt a sporttevékenységben, mint a fiúk, mindig nehezebb egy menekültet valamilyen hivatalos versenybe bevonni, hogyha nincsen engedélye az eredeti szövetségtől, ahonnan származik, illetve hogyha valaki nem állampolgár, nehéz a kettős karriert képviselni egy olyan országban, amelynek nem állampolgára. Aztán ami a hozzáférhetőséget illeti, a kiskorúakra is ki kell térni, ez széles téma, de szerintem nagyon fontos. A védelem, a fizikai bántalmazás, szóval szembeni védelem, hogy megfelelő felszereléssel rendelkezzenek, stb. stb. Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy a fiatalok, a nagyon fiatalok is sportoljanak, már a bölcsödétől kezdve, a napköziben, az egyetemen, aztán megint csak a hozzáférhetőség témájában, ami a kettős karriert illeti, arra is oda kell figyelni, hogy mi történik a sportolóval, hogyha befejezi a sportkarrierjét. Aztán szerintem beszélni kell ismételten arról is, hogy a sport karrierek, a sporttevékenységek esetében mi a helyzet, aztán a különböző diplomák, eh, oktatók, eh, edzők diplomáinak elismerése Európában. Még mindig ugyanennél a témánál tartunk, ugye beszéltem a személyek hozzáférhetőségéről, nem tudom, hogy ez fontos -e az önök számára. Eh, ugye a tartalomra is kell gondolni, az illegális vetítésre és a szerzői jogokra Persze nem akarok egyáltalán semmiféle befolyást gyakorolni sem a jelentés megírásának módjára, sem annak tartalmára. Azonban érdekes megvizsgálni azokat a területeket, ahol még egyelőre nem volt sok munka. Ami a sportot illeti, még holisztikusan vizsgáljuk a problémokat, ismerjük a dopingot, a korrupciót, a bundát. Azonban van még egy terület, ahol a kettős karrierre gondoltam, és erről még nem sok, ezzel még nem sok munká történt. Egy diák, aki egyszerre sportolni szeretne és tanulni, ez szinte lehetetlen, egyszerűen nem csatlakozhat egy külföldi szövetséghez, Úgyhogy egyfajta sport Erasmus jó megoldás lenne, ami az erőszakot illeti. Mindannyian tapasztaltuk már, nemzetközi adatbázis, lenne talán egy nagyon jó megoldás, hogyha ezt létrehoznánk. Aztán konklúzióképpen el szeretném mondani azt, hogy szerintem, itt most ugye magam nevében beszélek, először is a sport mozgalommal való együttműködés keretén belül lehetne megtenni másodszorban az Európai Unióval. Ami az elsőt illeti, ezt hangsúlyoznám, mert lehet kritizálni, és ugye ez így is van, arra gondolok, arra az egyetlenre, aki az értékek, a szolidaritás, a fair nevében védi a sportot szemben más intézményekkel, ami csak egyszerűen egy kereskedelmi árónak tekinti, amit értékesíteni kell. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen ezt a jó összefoglalót. Nagyon jó és komoly keretet szabott ezennek a témának bizonyos aspektusok szempontjából ösztönző jellegű. Ma délután tehát a sportról beszélünk, és egy kutatásról fognak beszámolni nekünk a sportban a kettős karrierről. Igen, ezt hamarosan meg is hallgathatjuk, mert ez rendkívül fontos, idevágó téma, főleg a fiatalok szempontjából nyilván érdemes ezzel többet is foglalkozni. Most pedig eh, Tapio Corjus úré a szó, aki a Week of Sport, az Európai eh, Sport hét eh, nagykövete parancsoljon. Arvoisa puheenjohtaja. Köszönöm szépen elnök asszony a lehetőséget. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a mai nagyon fontos eseményre. A sport nem csak Európában, hanem az egész világon növekvő tendenciát mutat, egyre fontosabb ágazattá válik. Éppen ezért fontos társadalmi kérdésekkel is kezdenünk kell valamit. Milyen lehetne az európai sportpolitika ideális esetben? Nos, ez ügyben két dolog is az ember eszébe jut. A sport az igazából egy életmód, az egészséges élet, a jólét egyik fontos része. Tudjuk, hogy mennyire keveset mozog a mai modern ember, éppen ezért úgy érzem, hogy ezért egyre fontosabbá is válik a sport. Nagyon sokat segíthet az mindannyiunknak, hogyha ha a sportban kipróbáljuk önmagunkat. Nem csak egészségügyi szempontból fontos ez, hanem hogyha segítjük a sportolókat abban, hogy boldoguljanak, az, az egész társadalomnak jó, ezért úgy érezzük, hogy a duális karrier rendszere egy igazi win-win megoldás, tehát mindenki csak nyerhet vele. Uh sekä vertikaalisessa suunnassa, jos me ajatellaan urheilun rakenteita. Nos, vertikálisan kell tekintenünk a sportvilágát, ugyanakkor horizontálisan is szét kell néznünk, és meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet a különböző szervezetek és szereplők között együttműködést javítani. Amikor azt mondom, hogy vertikálisan, akkor a különböző nemzetközi szervezetekre gondolok például, akik új szabályokat, szabályrendszereket a, hozhatnak létre, ösztönzőket és elrettentőket a szabályoknak, hogy érvényt szerezzenek. Hogyan lehet a, a tiszta sportot megvalósítani a mai világban? nem szabad elfelejtkezni a helyi sportról, a tömegsportról, hiszen alapvetően otthon, az otthon közelében egyedül, családdal lehet sportolni egyedül, vagy csoportosan, klubkeretek között, vagy amatőr módon. Tehát ennek ezer módja mikéntje van. Amikor pedig a horizontális kitekintésről beszélek, akkor arra gondolok, hogy egy különböző ágazatok vagy sportok közötti együttműködés segítenünk kell. Mi segítheti ezt a fajta együttműködést? Most a közös szabályrendszer. Gondolok itt az oktatásra, az egészségügyre, amelyek természetüknél fogva kapcsolódnak sporthoz, de hát a kultúra, az ifjúságpolitika, de még a környezetvédelem és a, a gazdaság is kapcsolódik a sporthoz a sport pedig nagy jellemzően helyi szinten valósul meg, ezért a helyi szintek bevonása is nagyon fontos. Ha így járunk el, csak akkor tudjuk valóban érdemben áttekinteni azt, hogy miről is beszélünk. Fontos az, hogy a források irányából is közelítsünk ehhez a kérdéshez. Amikor forrásokról vagy erőforrásokról beszélek, akkor három fajtára gondolok. A sportban ugyanis fontos, hogy mindenki részt vehessen. Tényleg mindenki, bárki. A sportban ugyanis önállóan döntenek az emberek, hogy milyen sportot űznek, hogyan űzik, milyen szinten űzik a fiataloktól az idősekig, a társadalom egészét felöleli a sport. Köszönöm. Mert Közömös. Me enti... A sportban is fontos az igazgatás, a sport vezetők nagyon fontos szerepet játszanak. A kollégáim mellettem több példát hoztak arra, amikor a sportvezetés bizony nem állt a feladata magaslatán. Azt hiszem, hogy ez ügyben is tennünk kell valamit. Az oktatás, a nevelés roppant fontos, erre oda kell figyelni. Tehát az erőforrások egyik csoportja ez. A másik, a következő, hogy milyen feltételek mellett sportolhatnak az emberek, gondolok itt főként a helyi szinten űzött sportra. A olosuhteita pihoilla, ja näitten ratkaiseva vaikutus. Gondolok itt az önkormányzatokra, az iskolákra, az oktatási intézményekre, mindazokra, a, a, az intézményi szereplőkre, amelyek kapcsolatba kerülnek a sporttal. Gondoljunk például a játszóterekre, vagy, vagy a, a, a sportpályákra, hogyha van egy focipálya, van egy kosárpálya, ahol, ahol könnyen kimehetnek sportolni, vagy a párkúrozóknak, vagy a gördeszkásoknak építünk infrastruktúrát, az nyilván arra ösztönzi majd a helyi fiatalokat, hogy sportoljanak. Ez a második csoportja az erőforrásoknak. A harmadik, ez a, a gazdasági támogatás, a pénzügyi források. Itt ugye az adó bevételek csoportosítása fontos, illetve hát a jogszabályi keret lehetnek ezek, és itt az említett területek, ágazatokra vonatkozó jogszabályok mind-mind szóba jönnek. Itt vannak a nemzetközi szabályok a sportra vonatkozóan. Meg kell találnunk a módját annak, hogy a sportfinanszírozás rendszerét újra gondoljuk, egy másik kérdésre térnék át, ez pedig alapvetően a, a sok mindenki által nézett sporteseményeket illeti. Eli se, joka antaa mahdollisuuden meille kaikille iästä riippumatta osalli mindenki számára lehetőséget jelent ez kortól függetlenül, hogy valamelyes bevonuljon a sportéletbe, és az egészségét is kicsit javítsa. És végül pedig lezárásképpen szeretném elmondani, hogy nagyon fontos a megfelelő igazgatás, a megfelelő vezetők, és fontos szerepet játszani, és fontos, hogy mindenki számára elérhetővé váljon a sport, fontos, hogy a jó gyakorlatokat Európán belül és más országokban is előre lendítsük, és fontos, hogy ne felkezzünk meg azokról, akik a élet középpontjában állnak. Nagyon köszönöm, köszönöm. elnézésem kérem, de ö, sajnos az időkereteket tiszteletbe kell tartanunk, még akkor is, hogyha nagyon érdekesek voltak, amiket ö, hallottunk öntől. Igen, a sport gyakorlata szerintem rendkívül fontos, meg kell előzni az erőszakot, ö, offenzívan kell fellépni, ne felejtsük el, hogy nagyon fontos a sporttevékenység. Most pedig Yves Löloszteknek adom meg a szót, az Európai Bizottság képviseletében 5 percen parancsoljon. Merci beaucoup, Madame la Köszönöm, tisztelt elnök asszony, ahogy ön is, önök is hallják, franciául fogok beszélni. Először is szeretném elmondani, hogy ami a bizottságot illeti, tényleg nagyon pozitívan tekintünk arra, hogy a sporttal, a, a jó vezetéssel kapcsolatos jelentés szülessen. A fisa jelentést is elfogadtuk, és ez a jelentés nagyon sokat segített nekünk, sok elképzelés merítettünk belőle, az egyik látványosabb a sport európai hete, és ebben Tapio Korjusz is aktívan részt vett. Ugyanilyen sikert szeretnénk elérni, ugyanez a célunk ezzel az új jelentéssel, és ehhez nyilván hozzá fogunk járulni. A második bevezető megjegyzésem a következő. Kiváló időpontban szólunk erről a témáról, és bizonyos szempontból az előadónak nagyon, sok, nagyon nagy a szerencséje, mert most tud megfelelő hatást gyakorolni az eseményekre. Ha jól emlékszem, néhány hónap múlva, vagy az év elején eh, lesz az európai terv terítéken a 2017-20-as időszakra a tárgyalások szempontjából el kell gondolkodni, hogy mi legyen az Erasmus Plus-szal, a következő generációs programmal, ami a sportot illeti. Úgyhogy óriási a lehetőség, hogy befolyásolja ezeket az elképzeléseket. Aztán néhány nap múlva megszületik a jelentés két magas szintű csoport részéről, Navracsics biztos úr elképzelése volt ez a diplomáciáról és a, a, a gyökereknél folytatott sportra. Azt hiszem ez mind a bizottság, mind az előadó szempontjából nagyon fontos. Azért is mondtam, hogy kiváló ez az időzítés, mert a jelentés tehát nagyon nagy mértékben befolyásolhatja az eseményeket. Nagyon gyorsan szeretnék egy-két dolgot felvetni. Azt hiszem, Takola úr egy-két kulcs területre helyezte a hangsúlyt. A vezetés nyilvánvalóan, nyilván önök is tudják, hogy a bizottságon belül szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy előrelépés történjen ezen területen. Egyébként Alexandr Hastings is említette, hogy a tagállamok kompetenciája a szuverenitás tiszteletbetartása nagyon fontos, de mi is szeretnénk, hogy önök is hozzájárulnának ehhez. Szeretném elmondani, hogy szeptember 15-én is biztos úr a jó vezetésről fog konferenciát szervezni európai Szövetségek részvételével, hogy javítsanak a vezetésen. A kettős karriert is említették, a sporttevékenység, a munka, vagy pedig a sport és a tanulás összeegyeztetése. Ezekkel is rendkívüli módon foglalkozunk. Emlékszem, hogy a Luxemburg elnökség alatt volt egy konferencia, ahol pontosan egy luxemburgi atléta azt mondta, hogy az Egyesült Királyságban tanultam, és nem tudtam olyan sport tevékenységet végezni, mint a britek. Nem olyan körülmények álltak rendelkezésemre. Úgyhogy ugye ezt el lehet mondani szerintem akár Franciaország vagy Németország vonatkozásában, tehát itt tényleg van valami probléma. Mobilitás, hozzáférés. Nagyon érdekes, hogy ezt is kiemelik, mint problémát, mert az Erasmus plusz sport keretén belül nincs mobilitás. Néhány évvel ezelőtt így döntöttünk, mindent nem lehetett belegyömöszönni, de nagyon reméljük, hogy a következő generációk során, a program generációjáról beszélnek, sikerül majd a sport európai dimenzióját is bevonni ebbe. Integritás. Kollégám Alexandr említett egy fontos dimenziót. Vannak egyezmények, nemzetközi megállapodások, az Európa Tanács megállapodásai a bundáról, a, stádium, a stadionokban való erőszakról és a doppingról. Az Európai Unió ilyen-olyan módon részt vesz ezekbe az eszmecserékbe, önök is jelezték, hogy ratifikálása sor került el, vagy sem, a bundával kapcsolatban ez így van, és várjuk az önök segítségét ezen a területen. Végül pedig szeretném az alapsporttevékenység támogatását eh, kiemelni. Itt is vannak céljaink, az Erasmus Plus keretén belül a prioritás ide kell, hogy kerüljön, de még eddig nem tettünk eleget, van még tennivalónk, jobban is eh, eljárhatnánk, eh, úgyhogy remélhetőség a jelentés erre rámutat. Hát elnök azt, hogy ennyit szerettem volna elmondani. Azt gondolom, hogy most csak megerősíteném, hogy a kulcsfontosságú területek, amelyek elhangzottak, rendkívül érdekelnek minket, és eh, mi is szeretnénk részt venni a jelentés előkészítésében. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm szépen, Rostek úr! Mindenképpen egyetértünk önnel. Már nagyon fontos az, hogy létrejött egy alap, és aztán a bizottsági szakpolitikák vonatkozásában a fizát is elismerjük, mint jelentést, az előző ciklusban készült ez, és biztosak vagyunk benne, hogy Takula kollega, aki három nagyon fontos területet emelt ki, ezek nagyon-nagyon aktuális kérdések, és bizony itt több tennivaló van. Tudjuk, hogy az európai jogalapok vonatkozásával részben még vannak tennivalók, de a parlament mellette van, a bizottság akkor léphet tovább. És úgy gondolom, hogy a stratégiai pillanatban fel kell lépni, a következő 2017-20-as európai sportprogram vonatkozásában. Most akkor megadom a szót a jelentkezőknek. Nekov kollégái először a szó, mint árnyék jelentéskészítői parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben egyetetek azzal, amit Takula kollégánk és a vendégeink ma elmondtak. Úgy gondolom, arra kellene törekednünk, hogy fiatal sportok számára is elérhetővé tegyük az Erasmus csereprogram. Kurusz úr három forrással beszélt a jó menedzsmentet, az oktatást és a különböző infrastruktúrális lehetőségeket. Úgy gondolom, hogy ezek valóban fontosak, és Marlen Mici nevében, aki árnyék előadója a Szociáldemokrata frakciónak, ennél a jelentésnek, szeretném megosztani az ő nézeteit. Ő úgy gondolja, hogy az európai gazdaság szempontjából sok millió ember számára világszerte fontos szerepet játszik a sport, és hát nagy figyelemmel követjük az európai futballbajnokságot, később ez év során pedig a Rio nyári olimpiát is ugyanígy figyelemmel fogjuk későn. Ezek jó lehetőségek arra, hogy a sport előnyeit használt, és a sport örömeit ünnepeljük, és gyermekeket, felnőtteket inspirálták ezek az események, hogy maguk is sporttevékenységet folytassanak. A sporttevékenység a polgárok körében a társadalmi interakciót, a jó egészségügyi állapotot is elősegíti. A sport előre lenítése azonban nem csak a fizikai jólét szempontjából fontos, hanem olyan szempontból is, hogy a szociális értékeket, például a csapat vagy a társas együttműködést és erősítheti. Amikor nagy eseményekre, sporteseményekre, versenyekre kerül sor, akkor nem annyira látjuk a sötét oldalát a sportnak, de ahogy a vendégek is elmondták, egyre többször hallunk a csalásról, szponzorált, államok által szponzorált dopping esetekről hallunk, korrupciós esetekről, különböző sportklubokban, szövetségekben, illetve erőszakról hallunk a különböző stadionokban, szurkolók között, és ezek egyre inkább aggodalomra adnak okot, biztonsági kérdéseket vetnek fel, egészségügyi kérdéseket, vagy ott van a Zika vírus kérdése, a terror, fenyegetések, kérdések. Ezek mind olyan kérdések, amelyekkel ennek a jelentésnek foglalkoznia kell. A nemzetközi és európai sport E, versenyek, események, a sportágazat. Mindenképpen fontos, hogy az integritás, az átláthatóság és a jó kormányzás, az elszámoltathatóság és a fenntarthatóság jó példája legyenek. És ebben a jelentésben a szövegtervezetben szeretnénk felvenni olyan ajánlásokat is, amik a doping elleni küzdelmet és az illegális teljesítmény növelő e, szerek ellen szólnak a sport területén. Minimális biztonsági standardokat kívánunk bevezetni a stadionokban, hogy a szurkolók minél nagyobb biztonságban élvezhessék az eseményeket, aztán a rasszizmus, az erőszak és az intolerancia elleni harc is nagyon fontos. A fiatal sportolók támogatását is szeretnénk felvenni a jelentésbe, illetve a magas szintű sport támogatása is fontos kérdés az illetve az iskolai, a tömegsport támogatása is jelentős pont. Kérem, még egy fél percre lenne szükségem. Korrupció ellen szeretnénk fellépni, a pénzügyi felülvizsgálat az etikai eh, az etikus viselkedést szeretnénk támogatni a sportban, aztán a játékosok transferével kapcsolatban szeretnénk új szabályokat látni, a bunda és az illegális eh, fogadások ellen is szeretnénk fellépni. Rendkívül fontos az, hogy az audiovizuális jogok, a közvetítési jogok esetében ne legyenek visszaélések, eh, fontos sportesemények esetében szeretnénk elérni, hogy az európai polgárok láthassák ezeket, illetve hogy lehetőségük legyen ilyen rendezvényeket megszervezni. Támogatni kívánjuk, hogy minél több ilyen eseményre kerüljön az Európai Unió területen, és ez nemzetközi szinten is e, eh, előnyükre válhat. Köszönöm szépen. Mici kolléga ugye nincs itt, az ő nevében szól, de lejárt az ideje. Tehát rendben, köszönjük szépen, mi kicsit toleránsak voltunk, de akkor most már a következő kolléga kap szót. Ha jól emlékszem, következő előadónk az Erasmus Plus végrehajtásával kapcsolatban készít jelentés, tehát valószínűleg nagyon hozzáértő kollégára van szó. Uh, este bom tako artikuliran Nagyon rövid leszek. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy Takula úr ezt az igen fontos jelentést elvállalta. A sport igen sokoldalú, a béke nyelve, a tolerancia nyelve. Értéket képvisel, az emberiségnek egy fontos értéket képvisel, és nagyon sokak számára egyfajta életstílust is jelent a sport összességében valamilyen pozitív értéket társítunk a sporthoz. De van ennek egy sötétebb oldala is. A profi sport iparágá nőtte ki magát, igazi sportiparról beszélhetünk, igazi gazdasági erővel, sok-sok munkahely kapcsolódik ehhez az iparághoz. És a sport a GDP nagy részéért felel sok tagállamban, sok multinacionális vállalat is részt vesz a sporttevékenység szponzorálásába, és nagy nyereségre is szert tesznek az ezen a területen tevékenykedő multinacionális váltak. Szeretnék köszönetet mondani az itt elhangzottakért, a különböző észrevételeket, véleményeket, de sajnos Emlékeztetünk el arra is, hogy van a sportnak sötét oldala és illegális fogadások, bunda, korrupció, és mindenek előtt a dopingot is szeretném megemlíteni. A doping egy olyan jelenség, amelyet az Európai Unió már régóta szeretne felszámolni, ott van a Nemzetközi Doping ellenes ügynökség, 2086 hónapig tagja voltam ennek a szervezetnek, a vadának, és azt láttam, hogy nagyon komoly nehézségekkel küzd a vada. Meg kellene erősítenünk az ő munkájukat. Én azt gondolom, hogy világszerte több laborra lenne szüksége a vadának, hogy hatékonyan felépessen a doping ellen természetesen Európa prioritást élvez, itt sok-sok laborvizsgálatra kerül sor. De máshol bizony vannak jogrések, például Oroszországban, ahol a dopingellenes politika nem kerül hatékonyan végrehajtásra. Éppen ezért azt gondolom, hogy a vadát meg kellene erősítenünk, és meg kell akadályoznunk azt, hogy, hogy a 2007-es, 2008-as események újra megtörténjenek. Tudom, hogy ez a jelentés jó kezekben van. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Köszönöm elnök asszony a szót. Nyilván, hogy tudunk arról, hogy szükség van megerősíteni európai szinten a sportpolitikát. E, ami viszont e, a szociális alapértékek e, védelmét illeti, a sport, oktatásban betöltött szerepét illetően nagyon fontos, elnök, kicsit lassítson kérem a tolmácsok kez, érdekében. Nagyon fontos lenne a sporttevékenységet először is definiálni, és már az alap oktatásban, az általános iskolában bevezetni. nagyon fontos lenne az egyetemi szintű végzettség azok számára, akik ezt a tevékenységet irányítják. Vannak már más tagállamokban jó gyakorlatok az Európai Unió belül, bár azért nem olyan sok. Úgy tűnik, hogy a tapasztalatokat idővel szerzik az itt tevékenykedők, és aztán remélhetőleg majd a jó irányba mennek ami a bundát illeti és az egyéb problémánkat. Nagyon fontos ö, odafigyelni erre a problémára is. Aztán nem szabad elfeledkezni a bűnszövetkezetekről sem, a, a maffiákról sem. akik illegális kereskedelmi fogásokkal próbálnak ebből a tevékenységből is előnyre szert tenni. Aztán újra felhasználják pénzmosás segítségével az itt szerzett pénzt. Aztán ami a sportolókat illeti, egyes esetekben még meg is fenyegetik őket. Tényleg védeni kell őket. Nagyon fontos lenne, hogyha intézményesen lépnénk fel ezen jelenségekkel szemben. Az Európa Tanács egyezménye a sportesemények manipulációjával kapcsolatban nagyon fontos maximális átláthatóságra van szükség, a sport, a profi szövetségek pénzügyi tevékenységét illetően a sportolók, a vezetők, a menedzserek vonatkozásában is fontos fellépni. Ami a sport vezetését illeti, tényleg az, az eredeti filozófiát kellene követni. Nagyon fontos, hogy minden szinten odafigyeljünk a sportra, és a helyzeten jelentősen javítsunk. Új sportkultúrára, antik sportkultúrára van szükség, amivel meg kell értetni mindenkivel, hogy a dopingolás egyáltalán nem használható módszer, valós értékeket kell két, két, képviselni. Ez csak néhány olyan téma, amelyre felkívánjuk hívni az előadó figyelmét, és hatékonyan hozzájárulni a jelentés elkészüléséhez. Köszönöm. Köszönöm. Most Vente kollega következik, aki gerejhajító bajnok volt. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Wszystkim dziękuję za te bardzo dobre prezentacje. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani valamennyi hozzászorulnak a beszámolókért. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy egy olimpia bajnokot láthatok itt körünkben, aki karrierje után továbbra is a sport támogatásáért dolgozik. Természetesen a sport is hozzájárulhat az európai értékekhez, vonzóbbá teheti ezeket az értékeket. A sport fontos szerepet játszhat a belpolitikai célok megvalósításában is. És a fejlesztési politikában is rendkívül jelentős szerepet játszhat a sport. Navracsics úrral foglalkoztunk azzal a témával, hogy a menekültek integrációjában milyen szerepet játszhat a sport. A sporttal kapcsolatos valamennyi információt és figyelembe kell vennünk a különböző diplomáciai törekvéseink során. Azt kell, hogy mondjam, a sport fontos akkor is, amikor a nagybetűs életre készülünk. Hallhattuk azt is, hogy a nagy sportszövetségek, szervezetek mennyire függetlenek vagy autonómok. Van egy olyan szervezetünk is, amely Európa bajnokságok szervezésével foglalkozik. és ez alapján azonban elmondhatjuk azt, hogy az átláthatóság nem megfelelő, a sport diplomáció és a felelősség nem mindig fel, e, jár el megfelelően. Köszönöm. Kérem, két percben zárjuk ezt le. Então, имам удоволствието да, да изнеса това становище от името на колегата Макларкин, която е доклад... Köszönöm szépen, elnök asszony. McClarkin asszony nevében persze nem vagyok uh, annyira próbáljuk oda képzelni az én hangom és az én arcom helyére az övét. Nagyon örülök annak, hogy ezt a jelentést tervezett elkészítésében én is részt vehetek. A helyi, illetve tömegsport nagyon fontos, ezért bármilyen jelentés fontosnak tartok, ami erről beszél. Az eredeti saját kezdeményezés, amelyet az ECR frakció terjesztett be sportügyben, mind beépíthető ebbe a kezdeményezésbe. Szeretnék egy pár területet hangsúlyozni, amelyek mindenképpen úgy érezzük, hogy szerepelniük kell ebben. A 2011-es vonatkozó jelentés túlságosan nagy mértékben a profi sportra koncentrált, főként a focira. Szeretném, hogyha sokkal több sport területét felölelné ez, főként a tömegsportét. Úgy érzem, hogy erre kellene elsősorban odafigyelni, főként az új uh, Erasmus Plus program keretében. Az Erasmus Plus úgy célja ugyanis az, hogy olyan területekre kerüljenek az uniós források, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, és ahol a legjobban kihasználhatóak új ö, mintákat biztosíthat, hiszen így lehet a fiatalokat a legjobban bevonni ebbe. A kollégám véleményét így tudtam volna címszalagban összefoglalni. Yeah. Úristen, szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, amiért az oktatás területén ennyire fontos, de mi hiányzik? Nos, a befektetés, a beruházás, a finanszírozás, mindenki tudja, hogy az infrastruktúra mennyire fontos ezen a területen is, hogyha nem hogyha nincs meg a megfelelő infrastruktúra, akkor minden hiába való. Éppen ezért úgy érezzük, hogy az infrastruktúrális projekteket nagyobb mértékben kellene hangsúlyozni ebben a jelentésben. És mit tehetünk mi? Mindenképpen a dopping ellen fel kell lépni, illetve a bunda, a bundaezés ellen, mert ez európai szinten és globális szinten is terjedőben van. mindannyian itt ebben a szakbizottságban eh, alapvetően támogatjuk az önök munkáját, az önök tevékenységét, úgyhogy csak így tovább. Nem. But we have all oh, five minutes. That's a problem. Az a baj, hogy nagyon sok kérdés hangzott el, de csak öt percünk maradt, úgyhogy eh, hát eh, mit is mondhatnék, próbálják meg tényleg csak cív szavakban összefoglalni. Elnök asszony. Takula kollega szeretne még valamit el, e, elmondani, most esetleg hozzászólni? Köszönöm, elnök asszony. Nem, azt hiszem, Hát feljegyeztem, amit a kollégák mondtak, úgyhogy ezen a ponton nincs szükség arra, hogy hozzászóljak. Köszönöm, akkor a meghívott vendégeinknek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát éppen azt kezdtem mondani, hogy nem fogom kezdeni a hozzászólás időt, mert Takula úr azt mondta, hogy az ő dolga, hogy meghallgasson mindenkit, mi pedig, a, a mi feladatunk pedig az, hogy az elkövetkező hónapokban segítsük az önök munkáját. Úgy csak ennyit mondanék, itt vagyunk, ha szükségük van ránk, akkor csak szóljanak. Rendben, köszönöm szépen. Ez a mai vita is megmutatta, hogy mennyire fontos egy erős kezdeményezést tennünk, egy nyílt, hogy is fogalmazzuk, a, a minden területre kitérő jelentés fogadjunk el, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos a hitelesség, illetve a sportjövője szempontjából is. Minden, amit elmondtak, nagyon fontos lesz az előadó és a szárnyékelé jelentéskészítők részére. Nyilván számítunk a bizottságra, segítségükre, de nyilván a szakértők véleményére is, hogy ez a jelentés elkészüljön, ami szerintem nagyon-nagyon fontos dialógust akar számunkra. Köszönöm, köszönöm, hogy eljöttek, mindannyian, köszönet minden kollégának, és biztos vagyok benne, hogy ez a téma nagyon fontos lesz. Nem beszélhetünk alsóbrendű sportágakról, minden sport ugyanolyan méltóságot kell, hogy élvezzen. Köszönöm szépen, megjöttek már a következő téma meghívottjai? Igen, köszönöm. Allora, noi abbiamo questa interessantissima eh, ricerca che avevamo molto... Nos, akkor nézzük ezt a kutatást, ami rendkívül fontos volt, ez annyira fontos, a képesítések kettős életpályák a sportban címmel. Kérem, hogy a kollégák maradjanak még egy fél órát, mert szeretnénk meghallani, meghallgatni ezt az előadást és megvitatni.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 consentito. Allora, eh, io presento subito queste, le nostre ospiti. Nos, akkor már is bemutatom vendégeinket. Laura Caprani, Capranica és Flávia Gidotti. Tíz percünk van, hogy a, az eladásokat meghallgassuk, és utána jönnek a hozzászólások gyorsan el kell dönteniük, hogy milyen nyelven fognak beszélni. Slides sono in inglese, quindi lei fa... A szlájdok -ok angolul vannak, úgyhogy nem tudom, hogy szeretné. Már is megadom önöknek a szót. Köszönöm szépen, olaszul szívesebben beszélek. dello sport. Ma az oktatásról és a sportról fogunk beszélni, mégpedig együttesen tárgyaljuk ezt a témát, még akkor is, hogyha e, Európában két teljesen különböző területről van szó, e, két teljesen más nyelven beszélnek, és gyakorta azért e, vannak kapcsolati pontok is a két ágazat között. Ugye kettős karrierről van szó, kettős életpályáról, Elsősorban annak a lehetőségéről, hogy egy adott személy egy vagy két életpályát kombinálhasson, ha például valaki sportoló, vagy oktatni, vagy pedig tanulni akar, vagy dolgozni, mert nem mindenki tudja folytatni sporttevékenységét, ha már egyszer más területre került. Hét pontban szeretnék beszámolni erről a témáról. Azt hiszem, hogy a diák önmagukért beszélnek, úgyhogy megpróbálom röviden ezt az információt átadni önöknek. Nem nagyon akarok a sport szerepéről beszélni, hiszen már mindenki egyértelműen látja ezt. Csak emlékeztetésképpen el szeretném mondani azt, hogy az európai eseményeknek következtében most rengeteg sporteseményt nézhetünk, amelyek nem töltik ki azért a teljes napunkat, de a sportolóktól nagy elszántságot, sok időt igényelnek, hogy ilyen szintekre eljussanak. És ugye az olimpikonoknak van csak ez a lehetőségük. Emlékeztetésképpen azt is el szeretném mondani, hogy a közelmúltban a fiatalokkal kapcsolatos olimpiai ö, eseményekre is sor került, ö, és ez felveti a fiatal sportolók ö, fejlődésének ö, problematikáját. a sportolót elismerik, vagy a saját identitása, vagy szociális értékei miatt, de ne felejtsük el, hogy nagyon sok sportolónak nagyon sok nagyon nagy szerepe van a szociális életek, életben is, majd menedzserként, illetve sokan tudnak egyszerre oktatásban, képzésben részt venni, az úgynevezett egész életre szükséges készségek elsajátításában, amelyek alapvetően fontosak a társadalomban. Aztán van egy másik aspektus, hogy a sport területén a kompetenciák általánosságban a tagállami területre tartoznak. Ez azt jelenti, hogy egy csomó különböző helyzet alakul ki, ahol az oktatás, sport felcserélhető, de általában az alapvető különbségre nem figyelünk oda. Vannak olyan országok, ahol nagyjából könnyen hozzá lehet férni a sportoláshoz, más iskolában, más országokban viszont még az alap ö, oktatásban, tehát az általános iskolában sincs megfelelő sport oktatás. Én úgy gondolom, hogy az európai közösségben kellene lehetőséget találni, mégpedig újakat, innovatívakat ennek megoldására a sport és az oktatás szempontjából is, hogy megpróbáljuk az európai kultúrát még színesebbé tenni. Pillanatnyilag a sport jelenség nem egyértelmű, nem egyértelműek a terminológiák, a kompetenciák, a felelősségi körök, Nehéz ezt a jelenséget azonosítani. Aztán van egy másik aspektus is, amit figyelembe kell venni, azt, hogy az adott személy legyen sportoló vagy sem, egyedi jelenség. Ez azt jelenti, hogy amikor valakit elismerünk, mint sportolót, egy elit sportolót, akkor azt is tudomásul kell vennünk, hogy ez ö, hosszú folyamat eredménye. Attól a pillanattól kezdve, amikor valaki első alkalommal sportol, e, aztán fejlődik, és eljut a karrierje végére, ami bármilyen pillanatban megszakadhat, akármilyen oknál fogva. Ö, Úgyhogy ez komoly probléma, ami a saját érdekeinek megfelelően kezelendő. Aztán felmerül az a probléma, hogy az a sportoló, aki állampolgárként már nem ok, ok, nem tanulhatott, nem képezhette magát, hogy kerül vissza a munkaerőpiacra. Ezen a, ezt a diát Az Európai Bizottság emberi erőforrás kutató csoportjában mutattam be, ami az képzést illeti. Az általános iskolában, a középiskolában, a felsőoktatásban, az egyetemen két tevékenységet végez a sportoló, de egy adott időpillanatban döntés előtt áll. Vagy sportkarriert folytat, és nagyon sokszor emiatt fel kell áldozni az oktatási tevékenységét. Vagy valamilyen jövőépítő tevékenységet folytat, inkább tanul, és így feladja a sporttevékenységet. Ez azt jelenti, hogy egy csomó ö, nőt vesztünk el, legtöbbször a férfiak folytatják ezt, E, és ez e, mindenképpen megoldandó, e, ami a sport vezetését illeti. Nagyon nehéz megértenünk ezt a jelenséget ugyanis. Különböző érintettek jelennek meg egy sportoló kettős életpályáján. Kérdés az, hogy mi a motiváció de mindenki, aki ebben a mikrodimenzióban részt vesz, a szülők, a vezetők, az edzők, a kollégák, a sporttársak, az iskolatársak, a csapattársak rendkívül fontosak. Ide ke- eh, kell még venni az iskolai, a sport, eh, szervezeti tevékenységeket. Hogyha nincs dialógus a kettő között, akkor nem találunk megoldást. Aztán ott van a nemzeti politika, európai szintű politika kérdése. Önök nagyon jól tudják itt, hogy európai szinten meg kell próbálni ajánlásokat megfogalmazni, nem befolyásolni esetleg, mert a politikák a tagállamok körébe tartoznak. Na most, ami a csapat sportokat illeti, az egyetem is, egyetemen is a kutatás végül is team csapat tevékenység. Ugyanis különböző ágazatokat egyesít. Nagyon jó példák vannak. Már Ausztria, Belgium, Spanyolország, Spanyolország Egyesült Királyság részéről, ahol nagyon sok olimpiai bajnok kettős életpályát követ, vagyis egyetemi hallgatók voltak, és ugyanakkor olimpiai bajnokok. Ugyanakkor ebben az öt országban nem ugyanaz a megközelítés ennek a problematikának. Ez azt jelenti, hogy nincs egyetlen egy megoldás erre a problémára. Nyitottaknak kell lennünk a dialógusra, és módosítanunk kell elképzelésünket, ami lehet, hogy kicsit szűklátú körül. Fontos ezért a hálózatépítés, És van egy olyan hálózat, amely a diák sportolókat egyesíti. Minden évben szerveznek egy konferenciát, ahol azok, akik európai projekteket koordinálnak, találkoznak, és elmondhatják egymásnak tapasztalataikat, vagy az elért eredményeikről számolhatnak be. Itt a sportszervek és oktatási intézmények találkoznak. Nagyon fontos kontaktpont ez, ahol a különböző nyelven beszélők találkoznak. Ugye itt a Mikulásról van szó, hogy december 6-án az ember megírja a különböző kívánságait hatodikára a Mikulásnak. Egy tanulmány is született, és négy jelenségről volt szó, ami a szabályozást illeti, ahol a diáknak, az az egyik kategória, ahol a diáknak és a sportolónak saját magának kell a különböző feltételeket megtárgyalnia. Vannak viszont olyan országok is, mint például Ausztria, ahol nincs szabályozás, de a gyakorlat már megfelelő. Jó lenne, ha megérthetnénk, hogy ez a tendencia más országokban is követésre lelt-e. Különböző rendszerek vannak, de négy kategóriába tettük az országokat. Nem azt mondtuk, hogy ugyanaz a rendszer létezik mindegyikben. Van olyan például, ahol az állam szabályoz bizonyos helyzeteket. Aztán nyilván a kettős életpálya a nemzeti oktatási rendszertől, a nemzeti sportpolitikától függ, illetve az adott sportágazattól. Például vannak a küzdősportok, vannak az egyéb sportterületek, ahol más és más szabályok érvényesülnek a versenysportok esetében is. Ez persze befolyásolja a sportolók kettős életpályáját. Aztán van egy másik aspektus is, az a diák sportoló, akit elismertek, minden országban más és más. Mert bizonyos szolgáltatásokhoz hozzáférhet, joga lehet egy adott országban, mondjuk az Európa-bajnokság miatt, ezt el kell ismerni. Tehát egyetemű definícióra van szükség, hogy ki a diák, sportoló, és hogy kerül az elitbe, illetve milyen kritériumok alapján. Un altro aspetto è che... Egy másik aspektus, Ami az oktatás és a sport karriert illeti, ez személyenként változó. Tehát nagy rugalmaságra van szükség, akár az oktatási intézmény részéről, mert nagyon nehéz sokszor alternatív megoldást találni de a sportszervezet részéről is. A másik aspektus, aminek léteznie kellene, az nem más, mint egy ellenőrzési folyamat. Hogy hogyan alakul ez a jelenség. Ugye itt is hiányzik a definíciók tára, az eszközök tára, az oktatás vagy sport rendszer keretén belül erre pedig szükség lenne. Van egy másik alapvetően fontos aspektus, ami nem más, mint az, hogy megértsük, hogyan lehet segíteni ezeket a sportolókat, hogy hogyan lehet finanszírozni az Európai Unión belül, de hát nincs monitorozási lehetőség, kellenének a kísérleti projektek, mert más és más a helyzet mindenütt. Úgyhogy én azt kívánom, hogy önök foglalkoznak ezzel a témával. Vannak még más aspektusok is, mert látom, hogy nagyon telik az idő. Új tanulmányok itt is finanszírozott az európai közösség. Van egy olyan, hogy amelyek kettős életpályák minimális feltételeiről szól. Ez arról szól, hogy monitorozásra van szükség, úgyhogy ezt szeretném kiemelni, mint aspektust. Végül pedig, mi a helyzet a migráns sportolóval, akinek egy bizonyos időszakra el kell hagynia a hazáját. Ez egy sajátos személy. Az amerikai rendszert kellene követnünk, ahol nagy az integráció a sport és az egyetemi tevékenység között. Tehát meg kellene próbálnunk a diákjainkat így ösztönözni, ezért jó lenne az Erasmus Plus sport keretén belül megoldást találni erre a programra, hogy ne csak az egyes ö, á, ö, saját ö, állampolgárok ö, férhessenek hozzá ö, egyes programokhoz az egyetemeken. Európában vagyunk, ezt nem szabad elfeltenünk. Már a tagállamokkal kellene kezdeni, akik ösztönzőket kellene, hogy biztosítsanak, hogy együtt tudjunk működni. Nézzük a kompetenciákat, ez az utolsó aspektus, és a különböző minősítéseket. Hát a szövetség mondjuk nem ismeri el az akadémiát, az akadémia szövetséget, ez általában problémás szokott lenni. Úgy gondolom, hogy dialógusra van szükség ezen témákról, Mindennyiunknak össze kell fognunk, hogy a rendszert optimálisá alakítsuk. És valamilyen közös nevezőt kellene találni. Itt is a monitorozás problémás, nincsenek adataink. A jó gyakorlat például Bulgária, Olaszország, Portugália, Szlovénia, ahol egy harmadik szervezet biztosítja az információt, nem csak a végzősökről, hanem a továbbiakról. Tehát Portugália, Szlovénia megint csak teljesen más eltérő rendszerek keretén belül, tehát mind a négy ország más és más megoldást választott. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy egyetemi szinten is el kellene ismerni ezeket a lehetőségeket. Ezzel foglalkozni kell, de sajnálatos módon erről még egy szót se hallottam. Nagyon nehéz egyértelmű kereteket szabni, de nagyon fontos az alapképzés, hogy a volt élsportolók fontos szerepet töltessenek be a társadalom életében. Ez az utolsó aspektus, amire szeretném felhívni a figyelmet, és ki szerettem volna emelni. Tehát legyenek közös definíciók először is, mert nincs egyenlőre. A definíciókat egy, közelíteni kell egymáshoz, vagy legalább egy alapdefiníciót létrehozni, létrehozni bármire is. Minimális feltételeket meghatározni, monitorozási lehetőséget létrehozni, aminek segítségével az adatokat harmonizálni lehet, és megint csak nagyon szeretném, hogyha ilyen kísérleti projektek léteznének minden egyes különböző sportágra, esetleg egy utat lehetne mutatni, ott van Például a korcsolyázók esete nemzeti, illetve nemzetközi szinten is fontos lenne. Nemzetközi megállapodások támogatása, a diáksportolók programjainak támogatása, tanulmányozása volna fontos a szövetség, a klub, az egyetem közötti együttműködés elengedhetetlenül szükséges. Ezek nagyon fontosak lehetnek. E con questo io sono a vostra Vidotti doktornő és én is teljes mértékben rendelkezésükre állunk. Parancsoljanak itt van a címünk, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, nagyon jó volt, Kapránika asszony. Nagyon sok kérdést vetett föl, de nyilván ezt keretek közé kell szorítani. Az ön tapasztalat, az önök tapasztalata több területen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 az oktató intézetek, a sportszervek együttműködése terén rendkívül fontos. A takula jelentésen belül ezt az aspektust is be kell venni, mert ugye két dologról van szó, a hozzáférhetőségről, de az integritásról és a programról is. Transverzális rendszerre van szükség. Senz'altro glielo, glielo diremo interventi da parte dei colleghi. Most jönnek a kollégák. Van-e kérdés a kutatással kapcsolatban? Essendo laureato in scienze motorie, ex ISE, Köszönjük szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Ex pedagógusként a kérdésem alapvetően arra utalna, hogy a bevált gyakorlatok, az igazi minták, a, az, a, a példák a, a testnevelésben, az alapvető általános iskolai testnevelésben mik a bevált példák, gyakorlatok? Most nem a élsportra, nem a versenysportra gondolok, hanem konkrétan a, a tényleg a testnevelés a tömegsport részére a dolgoknak. Illetve milyen tapasztalatokkal rendelkezik az sportolók mellett azokkal, akik lehet, hogy csak hétvégén sportolnak, és csak időszakosan. Uh, maybe short, but... Tényleg csak röviden, elnök asszony. Az világos, hogy mely kollégák számára fontos a sport, azok számára, akik még itt vannak ezen a késő órán is. Nekem fiatalként nagyon fontos volt az életemben a sport. Profi kézilabdázó, később edző voltam, és a sportkarrierem során megpróbáltam az elejétől fogva a szociális téren is szerepet vállalni. Úgy nagyon fontos dolgokat tanultam ebből arról, hogy hogyan lehet részt venni a helyi közösség munkájában. Fiatalokat edzőként instruáltam szabadidőmben, majd később motivációs menedzsment készségeket tanítottam startup cégek számára, és a duális karrier támogatni érdemes, de ez ügyben úgy érzem, hogy sokkal több rejlik ebben, mint amit eh, mi itt mondunk, és sajnálatosnak eh, tartom, hogy ilyen kevesen vannak már csak jelen, amikor egy ilyen fontos kérdésről beszélünk, hiszen az Erasmus Plushoz is kapcsolódik ez. Minden esetre köszönöm az elmondottakat, én nagyon örülök annak, hogy sok került erre a ma esti eszmecserére. Megpró bálok röviden válaszolni. Igen, az oktatás valóban fontos minden szinten, és megfelelően képzett pedagógusokra van szükség. Ez elengedhetetlenül feltétel. Ami a a kérdésre reagálva, amit képviselő, az olasz képviselő tett fel. Nos, valóban ez egy konkrét probléma a mi generációnkban, és ennek én is egy jó példája vagyok. Ezzel kapcsolatban két dolgot mondanék el. Először is Franciaországban például nagyon jó példák vannak, ahol a testnevelés, már a testnevelés oktatása már az általános iskolában nagyon jól működik. Igenis van egy működő rendszer. Nem feltétlenül ugyanilyen rendszert kell átvenni, de mindenképpen tanulmányozni érdemes. In Italia, per Aztán Olaszországban nem olyan rég indult egy projekt, ahol kollégám egy programot kezdett, most már németre és angol nyelvre is lefordították ezt az alapművet, ez a, a mozgás öröme címet kapta, ami azt hiszem magáért beszél. Ez a program egyébként edzőket, pedagógusokat mindenkit bevon a, az egész folyamatba, mindazokat az embereket, akik ebben részt vállalhatnak. Igazából Európában nincsen semmiféle következetesség ez ügyben, nem ugyanúgy működnek a dolgok, éppen ezért van szüksége, ahogy azt már bevált több más területen is, minimális kritériumokra, minimális közös elvárásokra, amelyeket mindenkinek tartania kell azt hiszem, hogy a, nem szabad alábecsülnünk a sport fontosságát az oktatásban, de nem csak a, az alapoktatásban, egyetemen is, de vagy vagy akár a, a, a szakképzésben is, de hát hogyha például a, a, a mindenképpen valamilyen magas szintű készségekkel kell látnunk az érintett embereket. Zver úr. Én a kolléga Venta. Szeretnék az utolsó kérdéshez kapcsolódni. Winter úr a kettős életpályáról beszélt, és arról, hogy, hogy a sportolóknak hogyan lehetne egyetemi karriert is felajánlani. Úgy gondolom, hogy fontos megemlíteni, hogy vannak már bevált gyakorlatok. Szlovéniában például nagyon jó példával szolgálhatunk, Vannak különleges programok már a középiskolában is. Tehát vannak külön iskoláink sportolók számára. Tudják, hogy Szlovéniában például komoly síugróink vannak, bajnokságokat nyernek, és a sportolóinknak sportolói életpályát is kínálunk, de ezen kívül egyetemi diploma megszerzését is felkínáljuk és segítjük. Úgy gondolom, hogy rugalmasnak kell lenni, és mindkét pályát fel kell tudni kínálni a sportolóknak. Köszönöm szépen! Csak annyit szerettem volna elmondani, hogy valószínűleg nagy érdeklődés övezi ezt a tanulmányt, és talán lesz még újabb lehetőségünk arra, hogy erről beszéljünk. Tudják, hogy az európai agenda a kompetenciákért szintén bemutatásra került, és szeretnék, hogyha az oktatás és a készségek fejlesztése figyelembevételre kerülne. Ez ugye kötelező jellegű is a tagállamok számára, és aztán ott vannak a soft készségek, amelyeket úgy gondolom szintén el kellene ismerni, még ezek nehezen is összehasonlíthatók. Fontos, hogy az ilyen kompetenciákat és támogassuk, azokat a kompetenciákat is, amelyeket a sportevenség során lehet elsajátítani, ez is egy eszköze lehet, hogy a kompetenciák, készségek megszerzésének ehhez is hozzá tudnának a sport oldalról szólni. Aztán ott a monitoring, azt hallottuk, hogy ezzel kapcsolatban már számos ajánlás született. Kérdés, hogy ezt hogyan lehet felhasználni a gyakorlatban, megvalósítani, milyen feltételei vannak ennek. A modell ugye arról szól, hogy a különböző kormányzási modelleket is valahogy össze kellene hasonlítani, vagy össze kellene kapcsolni, és ahhoz mindenképpen közös nevezőre kell juttatni ezeket a rendszereket, különben nehéz a párbeszél. Aztán közöttünk is vannak sportolók, nem? Vannak itt is kettős életpályák? De lehet, hogy tévedtem. Aztán, ami szintén fontos, a hálózat, az EAS nevű hálózat, amelyben a diák sportolók képviseltetik magat. Ezzel kapcsolatban van valami ajánlás, dokumentum, hogy hogyan lehetne velük együttműködni. Ezen kívül azt gondolom, hogy még nagyon sokat való ezzel a téren. A tapasztalatokat nem szabad hagyni, veszni hagyni, a sportolókat és támogatnunk kell abban, hogy sportkarrierjük után megfelelő képzettséggel rendelkezzenek a további életútjuk során. Ehhez azonban jogalap is szükséges, a Lisszaboni szerződés ez már jó alapokat teremtett, talán innen kellene kiindulni, ha el akarjuk ismertetni, vagy nagyobb elismerést szeretnénk a sportnak szerezni, az Erasmus Plus programban is már helyet kapott a sport például. Emlékeztetnék arra is, hogy, hogy azok, a, a, akik sportolók és diplomát is szereztek, azok beszámolhatnak már tapasztalataikról az Erasmus területen. Köszönöm szépen. Igen, Szlovénát jól ismerem, jók a kapcsolatok Jubjanával és a szlovén egyetemekkel. Pontosan tudom, hogy miről is beszélt a képviselő úr. A középiskolák területén kevés háttérinformációval rendelkezünk, de a főiskolák, az egyetemek területén már nagyon sok szakirodalom foglalkozik a sportolók ö, oktatásával, meg tudjuk nézni, hogy mi működik, mi nem, egy projektet is projektjavaslatot is benyújtottunk az Európai Bizottságnak, kérdés, hogy ezt támogatják-e. Az Erasmus Plus-szal szeretnénk partnerséget létrehozni. Az EASZ, tehát a Diák Sportolók Szövetsége, hát szintén már születtek dokumentumok, amelyek bemutatják az EASZ-t, illetve a közös program kezdeményezés az Európai Bizottság, az egészséges étrend, egészséges életmód nevet viseli ez a projekt, és, egy, és részt vettem egy közös projektben. Vannak közös programkezdeményezések, amelyek három pillére nyugszanak, a sporttevékenység, az egyik ilyen pillér, de a második, harmadik pillér már sporton kívüli területekkel foglalkozik, de én itt is benyújtottam egy javaslatot a kettős életpálya kapcsán, illetve a jó kormányzása kapcsolatban a sportterületen, ez ezzel kapcsolatos dokumentumokat el tudom jutatni önöknek, de sajnos ebben a programban a két másik pillér már a sportot nem veszi figyelembe, ott inkább az étrendről van szó. Az is nyilvánvalóan fontos és előremutató, de hogyha most sporttevékenység van szó, akkor azért jó lenne, hogyha mindenhol a program valamennyi pillérében helyet kapna a sporttevékenység. Hiszen újra és újra figyelmet kap, mert de valamikor nem ugyanazt értjük alatta. Én azt gondolom, a sport tulajdonképpen nagyon univerzális, de azért mégiscsak vannak különbségek a megítélésben. Mindenesetre köszönjük szépen ezt a beszámolót. És köszönjük a türelmüket is. Szeretném még ezt kiegészíteni azzal, hogy július 13-án folytatjuk a munkát délelőtt és délután, majd július 14-én délelőtt, akkor találkozunk legközelebb. Az elnök aztán köszönetet mond a tolmácsoknak, és mindenkinek, aki még kitartott a késői órám, és tehát júliusban találkozunk, de még addig sok tennivaló van. Köszönjük szépen!